Kedves kollégáim, azt javaslom, hogy folytassuk a délelőtti munkánkat, ne haladjuk túl az időn ma délután sem, kezdjünk hozzá minél hamarabb. 13-as napi rendi pontra térünk át, és újra megnyitjuk a ö, ö, témát Kósa Ádám úr véleményéről, az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása, és az 1083-2006-os rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban. Egy olyan szöveg, amelyről általában úgy beszélünk, hogy a rövidítést, CPR rövidítést használjuk. Kósa úr, öné a szó. Elnök asszony, újból be tudok számolni az eddigi fejleményekről. Ahogy a kedves kollégák is tudják, a Regionális és Fejlesztési Szakbizottság trilógus informális keretein belül már lassan háromnegyed éve folyamatosan hetente tárgyalja a közös rendelettervezetet az alapokról. A tárgyalócsapat tagjává váltam, mivel az eljárási szabályzat alapján a foglalkoztatási szakbizottság beosztott kompetenciá, megosztott kompetenciával rendelkezik. Nemrégen, másfél-két héttel ezelőtt a regionális bizottság beadta a végleges jelentést, a szakbizottsági jóváhagyáshoz. Ez az alapja a végleges megállapodásnak úgy, hogy bizonyos részei még nem tisztázottak. Ez is mutatja azt, hogy rendkívül bonyolult és nehéz tárgyalássorozat volt ez, ahol én igyekeztem a foglalkoztatási szakbizottság álláspontját védeni, és ahol lehetett a mi módosítóinkat beépíteni mielőtt a részletekbe belemennék emlékeztetni szeretném önöket hogy a mandátum az a regionális szakbizottság mandátuma de nekem a regionális szakbizottság mandátumához kellett igazodnom kivéve azokat a paragrafusokat ahol a megosztott kompetencia alapján a mi szakbizottságunk volt a véleményadás felelőse. Egy-két pontban összefoglalnám ezeket. A mi véleményünk, amit elfogadott nagy többséggel, ezeknek az egyik fontos célja volt, hogy a legegyszerűbb eljárás, tehát az alapok felhasználásával kapcsolatban az eljárás a lehető legegyszerűbb legyen ezt nem sikerült megvédeni. 130 oldalas anyagból 300 oldalas anyaggá duzzadt ez a szöveg. Ez sajnos rajtunk kívülálló okok miatt történt így. A másik fő cél, ami nagyon sok módosító a mi, szakbizottságból, mi szakbizottságunkból érkezett, hogy legyen pontosabb és egyértelműbb az eljárás az eljárás és fizetési szabályok ezek nagyon megnőttek terjedelemben és a delegált jogi aktusok tehát az eljárás így nagyon nehézzé vált, de szigorúvá és egyértelművé. Egy példát mondanék, a bizottság partnerségi megállapodásokban három hónapot írt elő az eredeti javaslatban, a kompromisszum négy hónap lett. A másik, hogy a kedvezményezettek, tehát az alapok pénzeit, akik felhasználják, hogy legyen könnyebb az eljárás, ez úgy néz ki, hogy beépítésre került. A regionális szakbizottság is hasonló ö, megfontolások alapján hasonló megoldást javasolt. A civil szervezetek bevonása, ez egy nagyon fontos kérdés volt számunkra, nagyon sok módosító foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ezt sikerült elérni. A közös rendelettervezet ötödik cikkeje megerősödött ebből a szempontból a bizottság jogköreinek tisztázása és úgy néz ki hogy ezen a területen is előrelépést sikerült elérni. a teljestménytartalék az five os teljestménytartalék törlésre került. a javaslat alapján sajnos az five pontot törölni akarta a javaslat, de a végeredményben ez megmaradt. Az Európai Parlament szerepe egy nagyon nehéz kérdés volt. Sikerült elérni, hogy az Európai Bizottság 2015-ben jelentést küldjön az Európai Parlament számára, amelyben beszámol a partnerségi megállapodások végrehajtásáról ezek a dolgok amiket elmondtam a mi véleményünk alapján ö, sikerült ezeket bevinni a regionális szakbizottság mostani jelentésébe illetve van egy ráadás ez három dolog a helyi és fejlesztési stratégia döntéshozatalába két oldal tehát az állami oldal és a helyi érdekvédelmi szervezetek nem tudnak túlsúlyba kerülni. Sikerült elérni, hogy 49% legyen a maximális arány a csoport többség, tehát nincs túlsúly. Ez azt jelenti, hogy a demokratikus játékszabályok megmaradtak, és remélhetőleg sikeresebb lesz így az eljárás. A másik új elem a földvásárlás ez már beépítésre került, és elszámolhatóvá vált. Ez egy nagy hiányossága volt az elmúlt 7 éves alapok felhasználása kapcsán. Végül az utolsó megjegyzésem, azt gondolom, hogy most a legizgalmasabb rész. Elnök asszonyjal együtt már három alkalommal tárgyaltunk erről. Ez a 84-es bekezdés az európai szociális alap minimum részesedése. A mi véleményünk úgy fogalmaz, hogy 25% minimum részesedés, plusz bizonyos rugalmassági keret legyen. A szociális alap, az ezzel kapcsolatos jelentés, ami a következő témánk lesz, ott egyértelmű a 25 five ez van meghatározva, ez a vélemény folyamatosan határozottan képviseli, képviseltük a trilógus alatt. Az elmúlt másfél hónapban felgyorsult a folyamat, ugyanis a tanács végig blokkolta ezt a kérdést, most pedig megnyílt ez a téma, és úgy néz ki, hogy közeledünk bizonyos kompromisszum felé, ami nem tudom még, hogy milyen lesz nem látszik még, hogy melyik irányba mozdulunk el, de nagyon sok nyitott kérdés van még. Úgy néz ki, hogy a tanács hajlandó a 25%-ról tárgyalni, de bizonyos pénzügyi pénzügytechnikai megoldások, vagy tematikus koncentrációval való játszmákat ezzel tudnák a 25%-ot módosítani. Tehát most úgy áll a dolog, hogy a kompromisszumos javaslatot adott be két héttel ezelőtt. Erre a foglalkoztatási szakbizottság részéről már mi ezt véleményeztük, alelnök asszony, elnök asszony is ott volt a tárgyaláson, és elmondtuk a véleményünket. Született egy három személy aláírásával született egy levél a regionális szakbizottság felé. Elnök asszony, a szociális alap jelentéstevője és jómagam alárásával tehát azt mondhatom hogy egyértelmű hogy a foglalkoztatási szakbizottságnak mi az álláspontja. a végeredmény az lehetséges hogy egy picit másképpen fog kinézni nem tisztázott a twenty five lehet, hogy nem tisztán 25% lesz rögzítve, hanem egyéb technikai megoldásokkal lesz ez, de a mi célunk mindenképpen a 25% azt látom, hogy a tanács megértette, hogy a parlamentnek fontos ez a kérdés, és most próbálkozik elfogadható kompromisszumot javasolni. A bizottság pedig folyamatosan számol, és mutatja számunkra az adatokat, hogy melyik megoldás lenne a legjobb. Örömmel várom a kollégák véleményét. Euh, Ahogy a tárgyalási csapatok, csoportok közös vitát folytatnak a 14. pontról, az szociális alapok, az európai szociális alap kérdésköreiről. Egy globális megközelítést próbálunk körvonalazni a szakbizottságunkban. E téma megvitatására már is megadom a szót Morán Sátyé asszonynak, hogy számoljon be arról, hogy hol tartanak a tárgyalások a szociális alapról szóló rendelettel kapcsolatban. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap este zajlott az ír elnökség alatt a harmadik háromoldalú tárgyalás. Ez nem az utolsó harmadik oldalú, háromoldalú tárgyalás, hanem az ír elnökség alatti utolsó ilyen eszmecsere. A koordinációs munkát a tárgyalások során mi próbáltuk meg elvégezni. Nem volt könnyű a helyzetünk. Az elmúlt két ülés során a mutatókról tárgyaltunk. Ezt ezért is kértem elnök asszonyt, hogy szólhassak pár szót arról, hogy mit érzek a mutatókkal kapcsolatosan elvégzett munkánkról. Nincs jogunk arra, hogy negatív mutatót használjunk, ezzel tudtuk volna egyébként a nehézségeket mérni és jelezni, de csak a pozitív változásokat tudjuk majd leírni ezekkel a mutatókkal. Lehet majd levonást alkalmazni, de ez sokkal kevésbé látványos, mint a negatív indikátorok használata. Aztán a mutatókkal kapcsolatos munkával kapcsolatban még szeretném elmondani, az, hogy érdekes az is, hogy a Youth Employment Initiative, vagy a fiatalok foglalkoztatásáról szóló kezdeményezés és a szociális alap közötti kapcsolat hogyan alakul. Az eszán belül van egy fiatalokra vonatkozó garancia, azonban a fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezés és ez a garancia közötti kapcsolat nem egyéb, nem teljesen evidens azt érzékeltük, hogy egy politikai célkitűzés ez a fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezés, és kéne valami olyan eszköz, amivel tudjuk ennek a politikának a sikerességét mérni. Erre lennének jók a mutatók, a jelen pillanatban azonban ezek nem túl pontosak, eléggé elmosódottak a határaik. Nos, tehát ennyit szerettem volna röviden a két utolsó háromoldalú tárgyalási fordulóról elmondani. Sikerült elmondani az álláspontunkat a mutatókkal kapcsolatban, de még a litván elnökség időszakára is marad munkánk. Ezért azt javasoltuk, hogy kapcsolatfelvételre van szükség, nem feltétlenül tárgyalásokra, de legalábbis már a kapcsolatfelvételt szeretnénk megkezdeni az új elnöksége akár július 4-én Strasbourgban, akár Brüsszelben július 10-én. Ami pedig az általános tárgyalásokat illeti a minimális, az eszának a minimális arányáról, Ezzel kapcsolatosan is óriási nehézségeink voltak a tárgyalások során. Kósa kollégánk el is mondta azt, hogy mennyire ragaszkodunk hozzá mindannyian, hogy a 25% megmaradhasson. A tárgyalások során ezt a 25%-ot próbáltuk fenntartani, de nagyon komoly támadások érték, sőt azt is elmondhatom, hogy a tanács nagyon is eltávolodott ettől a számtól. Míg a parlament tárgyalási ö, csoportja sem tudott százszázalékig felsorakozni emögel szám fölé sajnos. A technikai megoldás, amelyet Kósa Ádám említett, nem kielégítő számunkra, mert ahhoz, hogy eljussunk a 25%-hoz, hogy ez legyen a minimális arány, egy technikai megoldás az volt, hogy az az envát módosítsuk annak érdekében, hogy el tudjunk jutni a, az erfával kapcsolatos számokat módosítsuk, hogy el tudjunk jutni az eszával a 25%-ig. Ez azonban a jelentéstevő asszony, tehát az az engem, nem tud száz százalékig megelégedéssel eltölteni, és a tárgyalási mandátumunk, amit önöktől kaptunk, nagyon világos volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy még további küzdelmekre számíthatunk. Nyolcvankilenc óta az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap sokat változott. A 89-93-as időszakban az Európai Szociális Alap 40%-ot képviselt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon belül, és a 2007-2013-as között pedig 28%-ot tett ki. Láthatjuk tehát, hogy ráadásul még itt van a nyakunkon a válság is, ami 2008 óta nehézségeket jelent nekünk, ráadásul pont ebben az időszakban a társadalmi kohéziót javítanunk, növelni kéne. Pont most kell az európai szociális alap érdekeit védenünk az ERFA-val szemben. amelynek ugye a társadalmi kohézióra nem sok kihatása van. A tárgyalási csoportnak megvan a maga megoldási javaslata egyébként, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy most az Európai Szociális Alapon belül vannak a legsérülékenyebbek számára szánt élelmiszer támogatások is, amelyek 3 milliárd 500 millió euróra rúgtak az elmúlt időszakban. Úgyhogy figyelembe kell venni ezt is. Valamint azt is, hogy a kohéziós alapon belül van a Connecting Europe politikának az egész költségvetése. Ezt is figyelembe kell venni, amikor az új százalékos arányokat számoljuk ki, amik a társadalmi kohézióra szánt összegeket fogják jelenteni. Hát elnök asszony, nagyjából így áll most a tárgyalás. Talán van még egy kis mozgásterünk, de szeretném az összes frakció képviselőjét biztosítani arról, hogy nagyon világos mandátumot kaptak tőlünk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy ehhez tartsuk magunkat. A helyzet agyonban azonban a tanácssal szemben, a tanácssal kapcsolatban nagyon ö, feszülté vált, és az ír elnökség alatt egyáltalán nem volt könnyű a munkánk. De nem engedünk a 48-ból, és amiről beszéltem, azt igyekszünk majd a jövőben elérni. Elnök asszony, köszönöm, ki kíván hozzá szólni? Gutierrez úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a két jelentéstevőnek ezeket az információkat a tárgyalások jelenlegi állásáról. Szeretném önöket megkérni, hogy eh, a legfontosabb kérdésekkel foglalkozzunk. Ugye a két dosszió dossziéről már sok vita folyt, de a fő rész, a legfontosabb témák még hiányoznak belőle, legalábbis az Ample szakbizottság vonatkozásában. Kósa úrnak mondanám, hogy tényleg erősen kell fellépni, hiszen valóban két fronton kellett harcolni, ugye ott van a parlament, a triológus és a tanács, illetve a bizottságon, a, a parlamenten belül a regi szakbizottsággal. Nagyon kérem, hogy a 25%-kal kapcsolatban a szociális alap 84-es cikke alapján mindenképpen maradjanak kemények, nagyon sok állásfoglalásunkban kimondtuk ezt, és az elfogadásra is került a plenárison, tehát ezt keresztül vittük, ezt a, az elképzelést. Itt nem arról van szó, hogy a regionális szakbizottsággal szemben kell fellépni, hanem az egész parlamentnek ez volt az álláspontja. Amit elmondott egyébként teljesen helytálló, azaz, hogy a szociális alapnak a relatív súlya a kohéziós alapokkal szemben csökkent. A szegénység elleni küzdelem, a szociális kirekesztés elleni küzdelem, persze ezek mind nagyon fontosak, de ezek sajnos meg fognak maradni mert nincsenek olyan indokok, amelyekkel relatív módon vagy teljes mértékben képesek leszünk visszaszorítani ezeket. Morán Sártyi azt elmondta, hogy a, hogy a fiatalok garanciája és a legrászorulóbbakat segítő alapokat is meg fogjuk csapolni újra. 6,5 millió eurót azonban kevesebbet fogunk tudni majd költeni a saját munkánkra. Úgyhogy még egyszer kérem, maradjanak kemény vonalasok, méghozzá nem csak az, a mi szakbizottságunk véleménye alapján, hanem a teljes parlament mandátuma alapján. Aztán lenne két kérdésem. Mi a helyzet a tárgyalások során a trialógusban a fenntarthatóság szempontjából az alapok felhasználását illetően? Hiszen azért tudjuk, hogy sok esetben egyfajta menekülési útvonalként nyúlunk az alapokhoz, hogyha egyes országok nem rendelkeznek a kohéziós politikában megfelelő mozgástérrel, akkor a szociális alapból próbálnak kohéziós politikai célokra pénzeszközöket felhasználni. Aztán a tartalékok területén mi a helyzet? Főleg itt a szociális kirekesztés és a szegénység visszaszorítására gondolok. Itt mennyi áll rendelkezésre? Azt hallottam a spanyol kollégáktól, hogy az arányok, százalékos arányok itt is gondot okoztak. De ha jól értesültem, akkor a három oldalú egyeztetésen erről is volt szó. És hogy ezek lettek volna a kérdéseim, várom, hogy válaszoljanak rájuk. Köszönöm. Köszönöm, kívánna más is hozzászólni? Nem. Akkor talán én visszatérnék arra a részre, ami a két ügyet, a két dossziét is érinti, azaz a 84. cikk harmadik bekezdését a közös rendelkezésekről szóló rendeletben, ami a kohéziós politika tehát érinti, illetve azt, hogy ezen belül mekkora összeget különítünk el a szociális alapra. Az erről szóló tárgyalásokban a Sergio Prioto felvetett egy pontot. és ez közvetetten részét képezi a tárgyalásnak. Hiszen ha 20%-ot különítünk el a szegénység elleni közdelemre, ez már kapcsolódik az eszáról szóló tárgyaláshoz is. Az Európai Parlament leállította az erről szóló tárgyalásokat az eszáról szóló megállapodásban, amíg nem sikerül megállapodni arról, hogy a CPR rendeletben meghatározott arány hogy fog alakulni. A kohéziós politikán belül tehát mennyit fognak elkülöníteni az ESZÁ-nak. A tárgyalási csoport, az Amploá szakbizottságon belüli tárgyalási csoport, amikor a 23,5%-ról kellett döntenünk, hogy ennyi legyen fenntartva a szociális alapnak, világosan elmondta, hogy Számunkra a megállapodásnak ez az egyik feltétele. Egy csomag részeként ezt is el kell fogadni ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni a Regiszakbizottsággal. abban megállapodtunk, hogy most erről nem beszélünk, legalábbis amikor a többi pontot végigtárgyaltuk, de ezen a ponton nem tudtunk megállapodásra jutni. Nos, tehát ez a 20% a szociális kirekesztés elleni küzdelemre, és a 25% a szociális alapnak, ez egy két összekapcsolódó szám. A tárgyalások folyamán oda jutottunk, hogy most már így az ír elnökség vége felé le kéne zárni ezt a tárgyalást. A helyi ö, csoportoslások, a is nyomást gyakoroltak ránk, hogy most már fejezzük be a tárgyalásokat, és ahhoz, hogy az önkormányzatok kiírhassák a pályázatokat, ahhoz meg kell tudniuk legalább azt, hogy mi lesz a jövőbeni a alapokra vonatkozó jogi alap. Bizonyos kollégák a Regi Szakbizottságból hajlandónak mutatkoztak arra, hogy be, lezárjuk ezeket a tárgyalásokat. De azzal az alappal kapcsolatban, ami alapján el tudjuk, kapcsol, el tudjuk fogadni a kompromisszumot, a 2013-as februári következtetésekben is az tartalmaz, azt, ez is azt tartalmazta, hogy elégséges kell, hogy legyen a szociális alaprészesedése a kohéziós politikából. Számunkra az elégséges az a 25 százalék. Tehát pontosítani kell azt, hogy mi az elégséges. Látni fogják, hogy az alap alján található nevek segítettek nekünk abban, hogy a tanács új álláspontjához megpróbáljunk alkalmazkodni A tanács utolsó javaslata, amelyet hivatalosan meg sem kaptunk, egyszerűen csak egy mellékelt jegyzékben olvastuk, hogy a 25%-ot a kohéziós politika alapján mínusz Connecting Europe, így számoljuk ki. Tehát akkor az alap ugye már is kisebb, amiből kiindulva ö, arányokról beszélünk. Hát így néz ki a dolog. Én úgy érzem, hogy igen, erős a ránk ö, háruló nyomás, mind a regi, mind pedig a tanács részéről, hogy holnap reggel nyolckor jussunk megállapodásra, de az az érzésem, hogy igen kicsiny tárgyalási ö, tárgyalási szabad kézzel rendelkezünk, ugye itt 23,5%-ról beszélünk, ez a széles alap, ha benne van a Connecting Europe is, és hát ez azt is jelenti, hogy itt nem beszélünk közben a legrászorultabbak élelmiszer segélyének alapjáról. Mi nem fogadtuk el azt az érvelést, mely szerint ugye most a um, legrászorulóbbak segélye benne van-e vagy nem, de vannak olyan fennhangok, mely szerint ez kiesik ez a rész már, ez az alap, és ezek összenkeret is, ezen tárgyalási alapból. De a, a februári Európai Tanács következtetésein túlmenően a tanács prioritásáról február óta nem hallunk e témában. És milyen prioritásai vannak az Európai Bizottságnak? Azt sem halljuk, mivel nem mm, közleményt a szociális dimenziójáról az EMU-nak, azon túlmenően a fiatalok foglalkoztatásáról olvastunk, ugye éppen ma frissen egy közleményt, rendben, de az, az Európai Tanács következtetés tervei megint úgy tűnik, hogy az eszára kívánják a terhet megint e, még egyszer és újra ráhelyezni. Miről van szó? arról, hogy amikor a fiatalok munkáiról, munkahelyeiről beszélünk, ez teljesen így van. De akkor is így van, hogyha a fiatalok mobilitási eszközéről beszél, beszélnek. Minden megpróbálnak annak érdekében, hogy a munkahelyteremtő fiatalok munkahely teremtő ö, szociális intézkedéseit valahol úgymond az eszából csapolják le, abból kívánják finanszírozni. Persze mindenki saját felelősség alapján elmondja, hogy ez a kérdés, vagy az a kérdés éppen mondjuk az Európai Tanács döntésén alapulva születik majd meg. Mindenki erre appellál és a főigazgatóságok közötti logikával érvelnek, még csak nem is az Európai Bizottság szintjén, mert a, a foglalkoztatási főigazgatóság pozíciója még a kollégiumon belül is valahol egyfajta regionális ö, főigazgatósági támogatást élvez. Majd meglátjuk, holnap reggel egy órás tárgyalás lesz, meglátjuk, mire jutunk, de azt érzem, hogy vagy amit adnak, elvesszük, vagy nem. Ez valahol az érzésem, hogy így áll a helyzet a tárgyalási mozgásterünkkel kapcsolatban. Egyéb iránt pedig hát a dolgok minden más aspektus tekintetében haladnak. Egy dolgot kell még közösen megvizsgálnunk, az az, hogy hogyan fogjuk a munkamódszerünket az érdembeli regi szakbizottság munkamódszeréhez alakítani. Ebben az esetben tudjuk, hogy a regi szakbizottság, igen eredeti módon úgy járt el, hogy nekünk az ő eredetiségüket kellett követnünk Kósa úr jelentésével kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy július, július, június 5-én ugye a véleménytervezetét Kósa úrnak elfogadtuk, de a végéről nem szavaztunk, csak a módosítókról. Miért? Azért, hogy a regi szakbizottság eljárásához alkalmazkodjunk, mert a regi szakbizottság úgy jár el, hogy megnyitja a tárgyalásokat, csak is azon módosítók alapján, amelyekről szavaztak, de a végleges véleményt ebbe még nem illesztették bele. Tehát ugye a tárgyalási mandátum kérdését fel sem betették a regi szintjén, mert az ugye eljárás szempontjából nem lett volna megfelelő számukra. Erre tehát várunk. A regi szakbizottság most tehát ezt a igen sajátos eredetinek mondható eljárást úgy nyitotta meg, hogy időnként a tárgyalások folyamatában időnként be lehet módosítókat nyújtanunk. A regi most megint megnyitott egy módosítók benyújtásának lehetőséget Van Nisztelrooy és Konstance Krél jelentéséről kapcsolatban magáról a CPR jelentésről tehát, amely ugye megint kiegészítve lesz különböző módosítókkal, július 11-én kerül megszavazásra. Nekünk ugye, hát ehhez kell alkalmazkodnunk, hiszen megnyílt megint a lehetőség arra, hogy módosítókat nyújtsunk be. A koordinátorok szintjén már tárgyaltunk arról, hogy hogyan is nyújtsuk be ezeket a módosítókat. Mivel tudjuk, hogy társult bizottság vagyunk a 81-es cikk alapján, az a javaslat született, hogy célozzuk meg leghatékonyabb módon az eljárásban a módosítóinkkal, a módosítók benyújtásának határidőjével és Kósa úr is ebben elmondta a véleményét. Erről a külön kérdésről kifejezetten a 84-es cikk harmadik bekezdéséről, és csak erről nyissuk meg a módosítók benyújtásának lehetőségét mind Kósa úr eredeti ö, ö, véleményét, majd pedig az április 23-ai 2013-as ifjúsági ö, kezdeményezéssel kapcsolatos jelentéseket megerősítjük, az azokkal kapcsolatos szavazatokat. Június 26-ig lehet a 84 per 3-asról be, addig lehet benyújtani módosítókat. Július 8-án fogjuk ezeket a módosítókat megvizsgálni, majd július 11-én szavazunk azokról, vagy ö, ö, minden esetre július 8-a után, ö, július 8-a 9-én kerül sor a szavazásra, és minden módosítót kérjük, hogy angol nyelven és kizárólag angol nyelven legyenek szívesek benyújtani. Ugye világos voltam, remélem az voltam a regi eljáráshoz kell nekünk is alkalmazkodnunk, tehát csak valami olyasmiről nyújtunk be módosítókat, amelyről szavazni fognak, ezért most a legkritikusabb tárgyalási pontra koncentrálunk, ez pedig ugye az ESZA részesedése a kohéziós alapokban. Mielőtt lezárnánk egy kérdést, Szeretném megadni, amennyiben szeretnének élni ezzel a lehetőséggel a két jelentéstevőnek. Kósa úr, kérem, úgy gondolom hogy a négy hozzászóló és elnök asszony tartalmas összefoglalót nyújtott minden nézőpontból megvilágtottuk a problémát tehát úgy gondolom hogy a mi szerepünk világos. holnap eight órakor egy rendkvüli kivételes trilógus találkozó lesz órás, és csakis az európai szociális alap minimum megosztásáról fog ez szólni kíváncsian várom a holnapi napot. Úgy gondolom, hogy a tanács valamilyen új javaslattal próbál előállni, de ez nem változtat a mi hozzáállásunkon. Fontos, hogy a mi saját véleményünk beépítésre került és elfogadásra került a regionális bizottság jelentésében, ezt továbbra is védjük. Az utolsó megjegyzés, elnök asszony, hogy június 6-án a 84-es bekezdéssel kapcsolatban júni 26-áig lehet módosítót beadni ezzel kapcsolatban. Örömmel várom a frakció részéről a módosítókat. Úgy gondolom, hogy itt összehangolt, hasonló irányú módosítókra van szükség, mert most kell egységes álláspontot mutatnunk. Elizabeth Morzsot. Morán-Sátyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Világos, hogy az ESZA kielégítő aránya, ahogy azt a tanács is mondta, a februári csúcs után nem feltétlenül ugyanazt jelenti a tanács számára és a mi számunkra, itt a szakbizottságban a kielégítő kifejezés. Ezért nagyon fontos, hogy a tárgyalási csoport tartsa fent a véleményét, és az ESZÁ-nak a kohéziós alapokból való részesülésének 2014-től 20-ig való részesülése a 23,5% hogyha a Connecting Europe is beletartozik, és nem tartozik bele, az legrászorultabbak számára nyújtott élelmiszersegély alap, az kevés. Ez lesz az álláspontunk holnap délelőtt. Nem lehet mindent belegyömöszölni az eszába, a fiatal mobilitását, a fiatal foglalkoztatását, a legrászorultabbak élelmiszersegélyét és a szegénység elleni küzdelmet, anélkül, hogy kielégítő költségvetést kapna az ESA a kohéziós alapokból. Elnök, akkor emlékeztetnék arra, hogy a 13-as napi rendi ponttal kapcsolatban, Kósa jelentése kapcsolatban kizárólag a 84 per 3-as cikkel kapcsolatosan június 26-áig várjuk csak angolul a módosító indítványokat. Július 9-én fogunk szavazni, 8-án lesz a vita, 9-én pedig szavazunk. Most pedig a 15. napi rendi pont következik, Szerkász úrnak adom meg a szót. De már elment, sajnos, úgyhogy ez nagy kár. Átlépünk a 16. napi rendi pontra, és Szeri Eszejának adom meg a szót, hogy bemutassa a jelentéstervezetét. Arról az irányelv tervezetről, amely egy csomó irányelv módosítására vonatkozik, hogy a 1272-es rendelethez hozzá tudjuk igazítani ezeket. Konkrétan az anyagok és keverékek osztályozásáról van szó. E, jelentéstevő asszony, önni a szó. Szerkasz úr épp most érkezett. Hát jó. Köszönöm, elnök asszony. A 1272 per 2008-as rendelet, ami anyagok és keverékek osztályozására, címkézéséről és csomagolásáról szól. A jelenlegi Európai Uniós jogszabályokat az úgynevezett GHS-hez, az, azaz az ENSZ-nek a globálisan harmonizált rendszeréhez próbálja hozzáigazítani. Ez a veszélyes vegyi anyagok azonosításáról és az standardizált jelzések és mondatok felhasználásával a veszélyességre való felhívás és az erre vonatkozó címkézésről szól. Ami az Európai Unió vegyi osztályozási rendszerét illeti, ezt fogjuk hozzáigazítani az ENSZ rendszerhez. A CLP rendelet tehát nem igényli azt, hogy az öt irányelv által jelentett védelem tekintetében bármilyen változtatással éljünk. Ezen a ponton tehát erre nincs szükség. Ezért az öt irányelvre vonatkozó javaslat, amit az Európai Bizottság javasolt, teljes mértékben technikai jellegű, ahogy ezt jelentés tervezetemben ki is fejtem. Mindazonáltal világos az is, hogy az öt irányelvet ettől függetlenül meg kellene újítani a lehető leghamarabb, annak érdekében, hogy az egészség védelmét megfelelően tudjuk biztosítani akkor, hogyha a munkahelyen vagy a munkakörnyezetben veszélyes vegyi anyagok vannak jelen. Ezt a preambulum bekezdésekben egyébként ki is fejtem. Szerintem itt a parlamentben egy ilyen nagyon technikai jellegű ügybe nem kell, hogy belekavarodjunk, mert nincs politikai döntésre igény. Mindazonáltal próbáltam technikai jellegű kiigazításokkal élni, ott, ahol a bizottság javaslatát én hiányosnak érzékeltem. Módosító javaslataimat indoklásokkal is elláttam, úgyhogy ezt talán nem is kell most itt elismételnem. A fő cél az volt, hogy az irányelvek a rendelet öm, definícióihoz és leírásaihoz a lehető legnagyobb mértékben kapcsolódjanak, annak érdekében, hogy a munkahelyi biztonság és védelem területén előre tudjunk lépni. A megfelelő ábrák vagy szimbólumok szerintem szinte, szintén szerepelni, szerepeltetni kellene ezeket a dokumentumban. Erről egyébként említést tesz az Európai Bizottság is. A hatályosodás tekintetében a 2015-ös év a határ, tehát 2015 az a fő dátum, amit a rendelet is tartalmaz, eddig kell az anyagok és a keverékek osztályozásának, címkézésének és csomagolásának megvalósulnia, mégpedig már az új módon. A technikai módosításokkal kapcsolatban még egy dolog. Hogyha a bizottság a delegált hatáskörök a jelenlegi módon lennének megfogalmazva, azon szerintem lehetne javítani, ha nem most, akkor akkor, amikor amúgy is áttekintjük az öt irányelvet és felülvizsgáljuk őket. Ebben a szakbizottságban gyakran mondjuk azt, hogy a jogszabályok gyakran nagyon technikai jellegűek, és nem is kell velük foglalkozni, de aztán amikor egy kicsit mélyebbre ásunk, akkor azt látjuk, hogy mégis nagyon komoly politikai kérdések vannak. Itt azonban elmondhatom, hogy ez tényleg nagyon technikai jellegű és ezért köszönöm az asszisztensemnek is a munkát, aki egyébként mérnök, és akinek a segítsége nélkül ezt a jelentést el sem tudtam volna készíteni, hiszen, ahogy mondtam, nagyon technikai jellegű ez a szöveg. Érdeklődve hallgatom majd az árnyékjelentéstevők véleményét is. Köszönöm szépen. Merci. Alors, euh, vous... Köszönöm szépen. Itt vannak az árnyék előadók. Ole Christensen, Bárki más kíván-e még szót kérni a témával kapcsolatban? Ole Kristensen. for øh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkát. Hát a biztonság a munkahelyen és az egészség prioritás a mi munkánk szempontjából is, legalábbis a szocialista frakció számára, de én azt gondolom, hogy az Európai Parlament számára is. A 31 per 1-es cikk Ebben az szerepel, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségre és a biztonságra a munkahelyén. És ne felejtsük el azt sem, hogy a bizottság már 2007-ben kimondta, hogy a munkahelyi baleseteknek az arányát 25%-kal csökkenteni kívánja 2012-ig. És erre azért emlékeztetnünk kell a bizottságot is. Azt is meg kellett azonban állapítanunk a válság alatt, hogy a bizottság az alapkövetelmények tekintetében, az alapnormák és szabványok tekintetében is kérdéseket fogalmazott meg. Gondolok itt arra, hogy a szociális dialógus vonatkozásában vonakodott a bizottság pedig ott a munkavállalók és a munkáltatók között párbeszédre került volna sor, például a fodrászoknál. Aztán a kis és közepes méretű vállalkozásokat ugye kímélni akartuk a legnagyobb, vagyis a, a növekvő mértékű administratív terhek alól, tehát ezeket a terheket szerettük volna levenni a vállukról. Ennek az irányelvnek a technikai jellegű címe mögött csak az, az bújik meg, hogy a munkahelyeknek a minőségét kellene javítanunk biztonság és egészségi szempontból, de hát nagyon sokszor éppen a KKV-knál dolgoznak veszélyes anyagokkal a munkavállalók. Gondoljunk csak a fodrászokra. Számos KKV valóban nagyon veszélyes vegyszereket használ a munkája során, úgyhogy a munkavállalók biztonságát és egészségét szem előtt kell tartanunk, és nem csak egyfajta technikai jellegű feladatról van itt szó. Ha megnézzük a jelentés tervezetét, akkor azt nagyon helyesnek tartom, hogy a technológiai fejlődésre utal, és felhívja a figyelmet arra, hogy újra és újra felül kell vizsgálni az irányelvnek a tartalmát, összevetve a technológiai fejlődéssel. Mi szocialista frakcióként is arra kívánunk koncentrálni, hogy ne maradjunk le, és ne hagyjunk figyelmen kívül technikai, technológiai előrelépést, és így esetleg veszélyeztessük a munkavállalókat. Úgyhogy köszönöm szépen, és várom a további eszmecserét. Thank you. Does anyone else want to come in? Köszönöm szépen, nem tudom, hogy valaki más is kére még szót. Ha nem, akkor a bizottságtól kérem meg Mutino asszonyt, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, köszönöm az alkalmat, hogy reagálhassak a rendelet tervezetre, ahogyan már elhangzott a jelentéstevő asszonytól. Itt valóban arról van szó, hogy öt irányelvet kívánnak kiigazítani, amikor is a veszélyes anyagok és keverékek osztályzását, címkézését és csomagolását kívánjuk javítani. A CLP rendelkezések javításával egy olyan rendszer fog életbe lépni, amely harmonizáltabb, egységesebb, és amelyel a, a veszélyes anyagok és keverékekről szóló eddigi irányelveket ö, hozzuk közelebb egymáshoz. Ezek a már említett öt irányelvben kerültek lefektetésre ezek a szabályok, és egy második pillérre hivatkozva a címkézési szabályokra is szeretnék itt utalni. Ezeket az eddigi előírásokat most a CLP rendeletben egységesíteni fogjuk. Rendeletről lesz szó, és eddig is láttunk korrelációkat a korábbi rendszerek és a CLP rendeletek között, azonban ezek nem mindig közvetlenek. E, éppen ezért a megközelítésünk az volt, hogy a legjobb korrelációkra kívánunk koncentrálni. Nyilván az anyagok is keverékek vonatkozásában, amelyek a régi rendszerben már lefedésre kerültek, miközben magas szintű védelmi előírásokat is fenn kívánunk tartani. Módosítók is megfogalmazásra kerültek itt a jelentéstervezetben, és ezeknek egyik másika a jobb terminológiai használatra helyezi a hangsúlyt a CLP rendelethez képest. Tehát 5-10, ilyen 11, a 13-as, 14-es, 15-ös, a 16 as és 17-es módosító is ebbe az irányba mutat, tehát a terminológiát tisztázza, és vannak olyanok is, hogy különböző újabb kategóriákat vezessen be az anyagok és keverékek vonatkozásában, amelyeket gyakorlatilag olyan irányba menő módosítóknak tekinthetünk, amelyek az egyes módosítóban kerültek lefektetésre, és egy olyan rendeletben szerepeltek, amelyeket át kell tekintenünk, felül kell vizsgálnunk, hogyha a technikai előre haladása lépést kívánunk tartani. Aztán utalnék még a négyes módosítóra, hiszen a bizottság javaslata azt a megszövegezést tartalmazza, amely a 9285 ös korábbi rendeletben is megtalálható volt. A címkézés kifejezésre gondolok, és a classified kifejezés, amely a négyes módosítóban szerepel, valóban egy módosítást jelentene. Ez valóban egy módosítás lenne, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Thank you. I give the floor back to the... No, akkor most visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Thank you. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság részéről érkezett ajánlásokat meg fogjuk szívlelni, meg fogjuk vizsgálni. Elmondtam már, hogy nem a tartalmát tekintve kívánjuk módosítani a dokumentumot, a dossziót, dossziét, hanem olyan jogalkotási dokumentumot szeretnénk, amelyel ez a rendelet valóban a hozzáfűzött reményeket képes tartani. Úgyhogy köszönöm szépen, és az egyetlen árnyékjelentéstevőnek is köszönöm, aki éppen visszajött. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Módosítók benyújtásának határideje június 27-e déli 12 óra, az Ample-ben szeptember 26-án lesz majd a szavazás erről a dossziéről. Jó, akkor most vissza tudunk menni a 15-ös napi rendi pontra. A Foglalkoztatás és Szociális Bizottság 2013. május elejé Vilniusba tett látogatása, hiszen egy küldöttségünk eh, Litvániába utazott. Ennek a látogató, látogatásnak a beszámolója delegáció vezetőjétől lesz hallható, Ferkász úrtól, és nem tudom, hogy van-e több delegációtag is itt. Ha nincs, akkor a delegáció vezetőnek, Ferkász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Elhangzott már, hogy május másodikán és harmadikán Vilniusban jártunk, a szakbizottságunk delegáció látogatott oda, a litván kolléganő, Filcsióte és Lambert úr volt a kíséretemben, én voltam a delegáció vezetője. A szokásos üléseket tartottuk meg, a Szociális Ügyi és Foglalkoztatásügyi Minisztériummal volt találkozunk a miniszterekkel, a külügyi felelősséggel, a szociális partnerekkel, aztán az NGO-kkal is volt találkozónk, a szociális alapból finanszírozott projekteket is meglátogattunk, de volt újdonság is, ugyanis az elnökasszonyt is meglátogattuk, a litván államfőasszonyt is, és Nyilván ugye július 1-én indul a litván elnökség, éppen ezért egy kicsit azt is meg akartuk nézni, hogy szociális szempontból hogyan is fest Litvánia. A rendünkön szereplő témák, hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy úgy tűnik, hogy értenek bennünket, mi is értjük a parlamentet, ugye a kiküldetési irányelvre emlékeztetnék, a litván elnökség nagyon jól felkészült volt, ismerték például ezt a tematikát is. Ugyanakkor egy kicsit bizonytalanak is voltak, hiszen a balti országok közül az első lesz, aki az elnökséget átviszi, átveszi, azonban teljesen késznek mutatkoznak a munkára. Szeretnék egy dolgot kiemelni. Az államfőasszony azért is fellépett, hogy a pénzügyi keretet is előmozdítsa, tehát szerintem nagyon híres lesz majd emiatt, mert nem vonakodik attól, hogy politikai kérdéseket vessen fel az EU-val kapcsolatban. Elég kemény vonalas asszonyról van szó, mert a tanács álláspontjával kapcsolatban is álláspo, állást foglalt, és nem csak az állásfoglalásnál maradt, hanem a parlamentet is támadta, méghozzá tartalmi szempontból, mert a parlamentnek a reprezentatív mi voltát is megkérdőjelezte. Ugyanis nem tudta, hogy mindkét jogalkotó gyakorlatilag egyenjogú egy olyan témában, mint például a költségvetés. Probléma lehet tehát, hogyha valaki nem tudja, hogy már nem a tanács az egyetlen jogalkotó bizonyos területeken, mint például a költségvetés. Aztán meglátogattuk a Vilniuszi székhelyű esélyegyenlőségi, nemek egyenlősége célját zászlajára tűző központot. Tudjuk, hogy vannak e tekintetben kutatási munkák, aztán információkat is terjesztenek a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban. Számos tanulmány is készült, például a család és a munkaegyeztethetősége szempontjából. És aztán azzal a kérdéssel is foglalkozott már Litvánia, hogy az apák is kivehessék a, a gyest. Az előttem szólók már beszéltek arról, hogy ugye férfiak és nőkre ugyanúgy hárul a gyermeknevelés. Aztán a nemek közötti egyenlőség. Nos, ennek kapcsán nagyon precízen fogalmaznak Litvániában, úgyhogy szerintem ez nekünk is hasznos lesz, mert láthatjuk akkor, hogy milyen pozitív trendeket várhatunk, és milyen lépésekre számhatunk. Még egyszer mondom, tehát Litvánia megteszi az erőfeszítéseket, és tudja, tisztában van azzal, hogy nagyon komplex feladatnak néz elébe a soros elnöksége alatt, de tényleg hajlandóak készek arra, hogy felkészülten vegyék át a stafétát, és szerintem összességében a parlament álláspontjához közel állnak. Euh, szépen ezt az összefoglalást. Megértettem, hogy valóban társ jogalkotóként sikerült egyeztetni ezekkel a tárgyaló partnerekkel, de nem ők azok a személyek, akikkel majd az elnökség során tárgyalni fogunk. Látjuk, hogy az ESA csomagban is, hát bizony ö, ö, tárgyaló partnerekre számítunk, reméljük tudunk majd velük találkozni a Strasburgi héten, vagy azt követően minél hamarabb. A szakbizottságban július 9-én a szakminisztert is fogjuk ö, ö, fogadni, és július 12-én én magam is ellátogatok egy EBSCO informális tanácsülésre ö, helyszínre, majd Vilniusba. Úgyhogy köszönjük szépen a pontosításokat és a beszámolót. A napirendi pontunk következő kérdése a 17-es pont, ahol egy vélemény fogunk meghallgazni. Az ENVI szakbizottság az illetékes, saját kezdeményezésű jelentés, ökoinnováció, munkahelyteremtés és növekedés a környezetvédelmi politika révén előadónk Phil Benyó. Megadnám neki a szót, és szeretném a vélemény tervezetéről az előadását meghallgatni. Yes, uh, thank you. Uh, yes. Köszönöm szépen. Igen, ahogy ön is mondta, az MV szakbizottság saját kezdeményezésű jelentést hoz létre annak érdekében, hogy az ökoinnovációval a növekedést, illetve munkahelyeket érjünk el. Az, envi, az mi szakbizottságunk is hozzájárul ehhez véleménye, hiszen az ökoinnovációs politikák ugye a foglalkoztatást is előmozdíthatják a jövőben. Számos különböző szektor érint a biotechnológia területén belül ez a saját kezdeményezés jelentés, ahol új munkahelyek születhetnek. Egy rövid véleményt fogalmaztam meg a konstruktív véleményeket, módosító indítványokat természetesen várom a kollégáktól. Az Európa 2020-as stratégiának az intelligens és zöld növekedésre való felszólítás az egyik fő üzenete. Az ökoinnováció lenne a vezérlője egy olyan új forradalomnak, ami egy fenntarthatóbb gazdaságot érne el, ugyanakkor a növekedést is előmozdítana és munkahelyeket teremtene. Ezen ökotechnológiák területén az is fontos, hogy Európa maradjon vezető szerepű, és ne csak importáljunk javakat a világ többi részéről, hanem mi magunk álljunk az érre, és állítsuk ezeket elő. A gazdasági válság jelentős költségvetési megszorításokhoz vezetett, ezt tudjuk, és megszorító intézkedések, megszorító politikák nyomán a beruházási kedv és a beruházásra rendelkezés álló tőke csökkent. Ezért a zöld projektek azért fontosak, mert közép és hosszú távú növekedéshez járulhatnak hozzá, és ez a gazdaságunk fellendülésének fontos motorja lehet. A 2020-as célok eléréséhez szükségünk van erre a területre, és azért is, mert a, az európai zöld ágazat foglalkoztatási potenciáljának a növelése, valamint az állampolgárok életkörülmények a javítás is várható ezektől az intézkedésektől. A szolgáltatási ágazatból most már új ágazatok felé mozdul el az, a szerep, ami a gazdaság jövőbeni motorját jelentheti. Ez az egyik a zöld gazdaság és az ökoinnováció. Mm, a zöld építési vagy szigetelési ágazat például jó példa. Ez több lehetőséget fog biztosítani az európaiaknak, hogy a saját megfelelő készségeik szintjén új munkahelyet találjanak, de tovább segíthetünk ebben a, nekik azáltal, hogy képzéseket biztosítunk. Az Európai Parlament támogatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az zöld növekedésre vonatkozó jövőképét megvalósítsa, és koordinálja az oktatási fejlesztési intézkedéseket, amelyek ehhez hozzájárulnak. A konstruktív véleményekhez véleményeket nagy érdeklődésre várom a kollégák részéről. Elnök, köszönöm szépen, Zsors Bák, és utána Alejandro Szerkász kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Benyon kollégának először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon hasznos véleményeért, és a mostani magyarázatában is világosan vázolta a helyzetet. Beszélt a fő kihívásokról, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság már szintén a kihívásokat és a célokat jól meghatározta. A fő sarokkövek az sarokközi innováció kell, hogy legyen ez, ugyanis a növekedés alfája és omegája. Emellett öko-innovációra is szükség van a kutatás és fejlesztés területének az ehhez való hozzákapcsolására. A jelentéstevő szintén kitért az oktatás kérdésére. Az öko-innovációt ugyanis csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha kompetens szakértőink vannak a területen. Ez a megfelelő megközelítés tehát. És szokás szerint, ha több helyünk lett volna, akkor részletesebben is kifejthettünk volna egyes pontokat, de hát ennyi helyünk volt. Az ötöt ponttal kapcsolatban, az ötödik bekezdése kapcsolatban van egy pici aggályom, talán egy kicsit merésznek érzem. Mert úgy gondolom, hogy nem csak az ökoinnovációval lehet ezekre a kihívásokra megoldást találni. Ezért szerintem a megfogalmazást egy kicsit lehetne enyhíteni. De az oktatás, képzés, továbbképzés, kutatás, beruházás, a fenntartható munkahelyek teremtése, tehát a fő kulcs üzenetek, kulcs szavak jelen vannak a véleményben, általánosságban ez egy jó vélemény, és természetesen a frakciónk támogatni fogja. Csak talán egy-két pontot kell ö, tisztázni még. Most pedig Alejandro Szerkász kapszott. Köszönöm szépen. Gönc a kolléganőm nevében szeretnék most szólni, hiszen egy másik szakbizottságban van, elnézést kért semmilyen problémát nem lát Gönc Kinga ebben a jelentésben, bár javító jellegű ö, finomításokra, hiányzó elemek hozzátételére még volna lehetőség. Fontos emlékeztetni az oktatás fontosságára, nem csak rövid, hanem közép és hosszú távon is gondolkodunk, alapvető fontosságú tehát ez. A nők, valamint az idősek számára is. A minőség szó sem szerepel ebben a véleményben, pedig az innováció szintjén úgy véljük, hogy a jövőben a minőség terepe lesz az, amely a kiválóságon túl fontos lesz, nem csak a költségekre kell gondolnunk. Új időszak előtt állunk, jó koordinációra van szükség, egy vállalkozás nem dolgozhat egyedül, szinergiákra van szükség a vállalatok, valamint a különböző technológiai intézetek és egyetemi kutatócsoportok között. Fontos az is számunkra, hogy új lehetőségek tárháza áll előttünk, de kihívásoknak is meg kell felelnünk. És ehhez egyfajta támogatásra is van szükség. Segíteni, támogatni kell a vállalkozásokat, a személyeket, átállásra van szükség, nem csak a piaci erőkre kell apelálnunk, nem egy szociális darvinizmusból indulunk ki, hogy a legerősebb nyer, a többieket pedig az útszélén hagyjuk, nem. Vannak potenciális vesztesei is ennek az átállásnak, új gazdaság és társadalmi valóságnak. Tehát támogatnunk kell azt, hogy az átállás méltányosan történjen. Köszönöm. Köszönöm, bárki más kívánna még szólni. Úgy tűnik, hogy nem. Az Európai Bizottság, Martin úr. Donc, euh, la commission tient tout d'abord à marquer. A Víz Európai Bizottság köszönetet mond ezért a jelentésért, nagyon hasznos, tényszerű, világos és rövid. Nagyon jól illusztrálja az innováció és a foglalkoztatás összekapcsolódását, és a versenyképességi és innovációs ügynökség egy programjára is utal, amely az öko-innováció területén folytat vizsgálatokat. Minden projekt, amit ebben a kontextusban finanszírozunk, három öt éven túl is felmaradó munkahelyet kell, hogy hozzon létre. Ezt a számot nem tudjuk feltétlenül általánosan alkalmazni, de már illusztrálja azt, hogy van kapcsolat, van olyan kapcsolat, amire a jelentés tervezet is utal. Tehát ez a szöveg mindannyiunk számára hasznos lesz. Néhány nagyon alapvető megjegyzésem van. Az ökoinnovációt nem biztos, hogy sikerül olyan ambíciózusan finanszírozni, mint ahogy azt a dokumentum szeretné, de próbálkozni fogunk azért. Köszönöm a bizottságnak, most pedig Phil Benyonnak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, örülök az összes észrevételnek, amely megfogalmazásra került, és hát bízom abban, hogy a, az árnyék jelentéstevők a hatályt is egy kicsit jobban ki tudják terjeszteni ezek alapján, és javítani tudják a mostani alapot. Ugye viszonylag kicsi volt a szószám, mint keret, amiben gondolkodhatunk, úgyhogy nagyon lényegre törőnek kell lenni. És egy személyes megjegyzést egy, engedjenek meg a képzési szempontból, aspektusból azt tudom mondani, hogy a Staffordshire College-el nagyon szorosan együttműködve van egy víziónk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a képzési célkitűzéseket felfűzni arra, amit itt megfogalmaztunk, és ez valóban remélhetőleg nem csak erre a képzési aspektusra lesz majd igaz. Köszönöm. Köszönöm szépen a módosítók benyújtására július másodikáig van lehetőség. Szeptember 5-én vizsgáljuk meg, aztán a kompromisszumról 18-án tárgyalunk, és akkor meg is szavazzuk majd a véleményt hogy az illetékes szakbizottság szeptember 25-én tudja figyelembe venni a mi véleményünket is. Következő napi rendi pontunk, a 18-as napi rendi pont. Itt a szakbizottságunk véleményezi a Juri eh, illetékes szakbizottság eh, jelentését a jogalkotási felhatalmazással kapcsolatban és a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése a téma. Koordinátorok azt kérték, hogy a véleményem tervezetét önökkel tárhassam, ezt meg is teszem. Megszületett a jelentésem tervezetet, tudjuk, hogy kötelmekkel kell ilyenkor igen korlátozott számú gondolatot tudunk csak kis formátumban benyújtani, úgyhogy csak főtengelyek körül szeretnék most mozogni. Kiemelem először is, hogy mennyire fontos az, hogy a parlament horizontális megközelítést alkalmazzon a amikor a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódó hatáskörök végrehajtásáról van sor. Fontos azt is elmondanunk, hogy a végrehajtási hatáskörökkel való felhatalmazásnál, a bizottság felhatalmazásánál jelentős politikai, és stratégiai kérdéseket vettünk föl. Fontos ellenőriznünk, hogy például amikor most Jutta Steinrück jelentésével kapcsolatban tárgyalunk a delegált aktusokról. Ugye az ő jelentésében például az innovációs, szociális innovációs programról van szó. Ha jól emlékszem, emlékeztetünk arra is, hogy az elnökök értekezlete a CFP-vel, azaz az MFF-vel kapcsolatban elmondta, hogy a célok és a prioritások a pénzügyi dotáció kérdése tágértelemben delegált aktusokon kell, hogy eh, aktusokkal kerül, kell, hogy elfogadásra kerüljön hogyha az az alapjogalkotási kérdésben ez még nem történt meg, erre emlékeztetek. Én azt javaslom, hogy kritizáljuk mind a tanácsot, mind a bizottságot, hát nem azért csak, hogy lárpurlán módon kritizáljunk, hanem azért is bíráljuk őket, mert rendszeresen a két intézmény megpróbálja elkerülni a delegált jogi aktusokat, a jogalkotási javaslatok esetében, és így intézményi blokkoló helyzet, mm, sajnálatos helyzet alakul ki a tanács és a bizottság valójában úgy tűnik, hogy nem igazán tartja tiszteletben a 290 és 291-es cikkét a, a szerződésünknek, amikor ugye arról beszélünk, hogy mennyire más a delegált aktus és a végrehajtási aktus. Emlékeztetjük tehát őket annak szükségességére, hogy kérdőjelezzük meg azt a bizottsági döntést, ami az ilyen végrehajtási hatáskör korlátait nem tartja tiszteletben. Ez volt például a helyzet az úgynevezett EURES dossziéval kapcsolatban is, ahol, mint önök is jól emlékeznek, a Juri szakbizottságot kértük fel arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, mivel mi úgy véljük, hogy a delegált aktusok parlamenti hatáskörét nem tartották tiszteletben, mondanám, hogy a bíróság jelenleg véleményezi ezt a kérdést de a válaszra a bíróság részéről csak a mandátumunk végén számíthatunk. Végül azt is szeretném kiemelni, hogy a, hogy a régi komitológiai intézkedések összehangolásánál, amelyek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra, azaz a PRAC eljárásra vonatkoznak, azokat delegált aktusokkal kell elfogadni, de ez kevésbé közvetlenül érint minket. Két fő üzenet tehát a miénk. Az egyik az, hogy szeretnénk, hogy horizontális legyen a megközelítés a delegált aktusok esetében az MFF keretében. Még egyszer ez azzal jár, hogy ugye amikor az úgynevezett PSI jelentésről tárgyalunk, akkor ez így van, és fontos az is, hogy a delegált aktusok par, európai parlamenti hatáskörét tiszteletbe tartsák bizottság részéről, ugye az EURES-nél úgy véljük, hogy elmaradt. Hát ennyit szerettem volna pontosan az én véleményemről elmondani önöknek, és hát természetesen rendelkezésre állok, amennyiben szeretnének kiegészítésekkel élni, hozzájárulásokat megfogalmazni, ki kíván szót kérni. Bien, je vois que ce sujet passionne tout le monde. Euh, Látom, hogy mindenki lelkesen hallgatott, pedig fontos témáról van szó. Megértem, hogy miért rám hárult a ö, témának a kidolgozása. De hát az is igaz, hogy a bizottságunkban, hát ez egy fontos szöveg, hiszen az Európai Parlament oly hosszú éve lelkesen dolgozik azért, hogy a komitológia úgy alakuljon, ahogyan az együttdöntést nehogy megkerülhessék a további intézmények, vagy esetleg teljesen félre is tegyék azt a végrehajtási hatáskör a delegált aktusok esetében, ugye a bizottságnál tudjuk milyen. Módosítók benyújtásának határideje számos lesz a módosítóból, gondolom június 26-áig lehet ezt megtenni, szeptember 5-én vizsgáljuk meg, aztán szeptember 25-26-án fogjuk azokat megvizsgálni. A Júri Eh, Szájer úr jelentéséről pedig október 9-én vagy 10-én fog szavazni. Hát akkor ezt a témát le is zártuk, és eh, most a 19-es pontra térünk át, és meg fogjuk vizsgálni azon jelentés, vélemény, eh, javítja magát az elnök azt, hogy vélemény tervezetet, amelyet a szakbizottságunk megfogalmaz, mégpedig az illetékes Juri szakbizottság felé arról az irányelv tervezetről van szó, amely a nemek közötti jobb egyensúlyt kívánja megjeleníteni a tőzsdényegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről van szó. Ugye az elhíresült női kvóták az igazgató tanácsban. A FEM szakbizottság társ felelős a Juri szakbizottsággal együtt, ami témafelelősünk Marie Cornelissen asszony, azonnal meg is adom neki a szót, hogy vizsgáljuk meg a száz 67 módosítót, melyből 42 már kezdettől megszületett, azóta több más módosító is született. Kérem öné a szó. Thank you very much. Um, yeah. Köszönöm szépen. Először is szeretnék minden témafelelősnek és másoknak is köszönetet mondani, akik benyújtottak módosítót. Volt véleménykülönbség, és ez nem is meglepő, de nagyon sok jó ötlet volt, és nagyjából azért konszenzuális eredményre jutottunk. Itt a parlamenten belül ugye nagyon sokszor dolgozunk és együtt, szorosan működünk együtt annak érdekében, hogy közelítsük a véleményeket. van a kezemben ez a szép színes séma. Pár hónappal, pontosabban pár héttel ezelőtt utaztam repülőn, és hirtelen elfogott az a az érzet, hogy jobban meg akarom érteni azt, hogy hogyan fog működni a jobb egyensúly a nemek között. És aztán ott, e, firkálni kezdtem a szalvétámra, és az asszisztensem ezt hozta ki belőle. Nyilván a lobby munkák is zajlanak a háttérben a tagállamokban, és azt hiszem, hogy a legutóbbi alkalommal Benyen úr is hozzájárult a sikerünkhöz, amikor felszólalt ebben a témában a legutóbbi alkalommal. Ha most önök előtt ott van a séma, a tolmácsoknak egyébként nálunk sajnos ez nincs meg, de ha baloldalról kezdjük, akkor ott látunk egy olyat, hogy valaki felfüggesztést kérhet. Tehát létezik egy ilyen felfüggesztési záradék, bármilyen politikáról is van szó, amennyiben a tagállam úgy gondolja, hogy a megfelelő eredményre jut a saját politikája, akkor ezt a felfüggesztési záradékot alkalmazhatja. 2017-ben lesz az értékelés, amennyiben van előrehaladás, akkor nyilván ez lesz az eredmény, amennyiben nem, vagy a tagállam nem kér felfüggesztési záradékot, akkor a hatályos jogszabályt be kell vezetnie. Gyakorlatilag az európai irányelvek tekintetében szokásos eljárást alkalmazó, tehát nincs benne semmi meglep, meglepő. Az arányokat tekintve ki kell igazítani a meglévő arányokat, amennyiben a határidőig ezek nem teljesülnek, nem teljesülnek. Ha teljesülnek, akkor pipát lehet tenni, mint ahogyan mondtam, ha nem, akkor itt is az arányokat ki kell igazítani a nemek megosztását illetően. Aztán a közétételi követelmények szintjén egyszerűsítést kívánunk bevezetni, azonban a kötelezettségek a tekintetben, hogy legyen közététel, azok erősödni fognak. Amennyiben itt nem kielégítőek az eredmények, akkor itt is kötelező érvényű lépések lesznek foganat is foganatosítva, tehát azon a színes ábrán, amit ott van el, önök előtt, ez egyfajta folyamat ábra, és akkor a választási lehetőségeket látják, amennyiben van egy igen válasz, válasz akkor az eredményt jelez, amennyiben nincs bizonyos intézkedéseket kell kiigazítani, és ki kell igazítani a meg, meglévő eseteket speciális intézkedésekkel. Tehát nem a 40 százalék nem teljesülése jelent fekete pontot, hanem az, hogy a senki semmilyen intézkedést nem tesz annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket elérje. Tehát még egyszer mondom, a vállalkozásoknál a, a semmit tevés lesz, amit büntetni fogunk. Tehát, hogyha vannak kiváló politikák az egyes KKV-knál vagy vállalkozásoknál, akkor az nagyszerű, és amennyiben vannak ilyen intézkedések, gyakorlatilag ezek mind-mind eredményre vezetnek. Nos, hát módosítók érkeztek, jövő héten lesz a shadow egy találkozónk, a hatály tekintetében majd le kell ülnünk beszélni, hogy a KKV-kra is kiterjesztjük-e ezt, amennyiben ezek a tőzsdén be vannak jegyezve, vagy minden egyéb vállalkozásra is kiterjesztjük a hatályt, vagy esetleg szűkítjük, csak tőzsdén jegyzett kis vállalkozásokra vannak különböző módosítók ebbe az irányba, úgyhogy ezeket mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Aztán a legjobb gyakorlatoknak az átvétele, ez is nagyszerű, aztán a munka és a család összeegyezhetetősége, a preambulum bekezdésben integrálható, ez szerintem egy jó elképzelés. A transzparencia eh, is eh, bekerült a módosító közé, aztán a szakszervezeti tagok közül válasszunk be valakit a, a menedzsmentbe, tehát az igazgató tanácsba. Ez is egy jó elképzelés. És aztán a szankció kérdése is fölmerül, legyen -e egy minimum követelmény, vagy pedig a tagállamok saját maguk dönthetnek a szankciók vonatkozásában. Úgyhogy ezek voltak a módosítóknak a tartalma. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Eszeje asszony. Bauer asszony helyett van itt, utána pedig Harkin asszony kapszott. Köszönöm, elnök asszony. Bauer Adi sajnos nem tud itt lenni ezen az ülésen, ezért elnézést kér, és az ő véleményét fogom most bemond, bemutatni. Még a néppárton belül is előfordul, ami most az én esetemben is, hogy az én e, véleményem egy kicsit ettől eltér. Bauer Edith tehát úgy gondolja, hogy mindannyian egyetérthetünk, hogy ha már több évtizede a nemi megkülönböztetés ellen lett volna jogszabály, akkor is fennmaradt volna jelentős egyenlőtlenség a nemek között. Az Európai Bizottság most egy konkrét területen az üzletvilágában próbálja a nemek egyenlőtlenségét csökkenteni. A bizottság próbál racionális maradni a javaslattal kapcsolatban, és Bauer úgy gondolja, hogy mi nekünk is egy új irányelv megszületését kell elősegítenünk, és nem olyan módosítókat kell elfogadnunk, ami akadályozná a jogszabálytervezet elfogadását, ami egyébként más ügyekben már előfordult. Szerint a realitás talaján kell maradnunk. Tudjuk, hogy a tanács nem biztos abban, hogy ilyen jogszabályra egyáltalán szükség van. Úgyhogy a szavazóink érdekében egy olyan irányelvet kell elősegítenünk, ami a nők helyzetét erősíti az üzleti életben. Az a véleménye Bauer Edith asszonynak, hogy az Európai Bizottság irányvonalához alkalmazkodva csak a tőzsdéjegyzett cégek re vonatkozzon ez az irányelv. Mindazonáltal a KKV-k bevételét nem tudja támogatni, még akkor sem, hogyha tudja, hogy néhány kollégánknak van ilyen szándéka. Az Európai Bizottság álláspontját támogatja abban is, hogy legalább 40%-nyi nőt kell elérni a nem ügyvezető igazgatók esetében is, minden igazgatónak az egyharmadát is, igazgatói posztnak az egyharmadát is nők kell, hogy betöltsék, független attól, hogy ügyvezetői vagy nem ügyvezetői igazgatói posztról van szó. Végül úgy gondolja, hogy először is meg kell várnunk a jogi szolgálat véleményét a jogalappal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Harkin asszony, utána egy következő képviselő. Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő asszonynak is a munkát. Amikor a véleménytervezetről vitát folytattunk, akkor már elmondtam a véleményemet, úgyhogy most csak néhány megjegyzés. Sok mindenben egyetértek Bauer asszony kommentárjával, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ambiciózusnak kell lennünk, hogy egy olyan végső dokumentumunk legyen, amit elfogadhat olyan ember is, akinek egy kicsit amilyentől eltérő a véleménye. A KKV-kkel kapcsolatban elég sok olyan módosítón van, ahol próbálom, ha nem is bevenni a KKV-kat az irányelv hatája alá, de valamilyen ösztönző rendszert kialakítani, ami rájuk is vonatkozik. Számomra az a fontos, hogy próbáljuk meg ebben a véleményben, legalább a preambulum bekezdésekben a döntéshozatal nemek közötti kiegyenlített mi voltát hangsúlyozni. A nők nyitottabbak a kritikákra, hogyha például az igazgató tanácsokban van elégességes számú nő, az már nem, fe, az nem feltétlenül biztosítja a nemek közötti ellen, egyensúlyt. Tudjuk azt, hogy mi zajlik egy-egy cégben, és az, hogy elégséges nő ül egy vezetőtestetben, még nem jelenti azt, hogy őnekik ugyanakkor a befolyásuk lesz a arra, mint ami a számbeli arányuk. Az európai intézményekkel kapcsolatos megjegyzésre azt reagálnám, hogyha az Európai Bizottság és a Parlament támogatja ezt a javaslatot, akkor nézzünk körül a saját házunk táján is. És ne próbáljuk meg elkerülni az itt leírtak végrehajtását a saját intézményeinken belül. Legalább ezt is egy preambulum bekezdésben meg kéne említeni. Van tehát egy sor módosító indítványom, ami az ösztönzésről, bátorításról beszél, hogy a KKV-k kedvezőbb lehetőségeket biztosítsanak annál, amit akár mondjuk az irányelv konkrétan előír. Az átláthatóságra vonatkozó módosítóim is vannak, és remélem azt, hogy jól fogunk tudni együttműködni, és nagyon jó kompromisszumos, általánosan elfogadható kompromisszumos módosítókat tudunk kialakítani. Köszönöm az eddig elvégzett munkát. Köszönöm. Nerkil úr, aki a Júri Szakbizottságnak az előadója. Asszony, bocsánat. I was listening very Köszönöm szépen. Figyeltem nagyon, amikor a jelentéstevő asszony beszámolt, és ezt az ábrát is nagy érdeklődéssel nézem, bár azt kell mondanom, kicsit össze vagyok zavarodva az ábra láttán, hiszen kicsit azért arról is el kell gondolkodnunk, hogy hogy lehet egyszerűsíteni ezt az ábrát, de a csapás irány jó. A holnap reggelre vonatkozóan két kis rövid megjegyzés. A Jurival és a Femmel, a Nőjogi Bizottsággal volt egy nagyon érdekes összejövetelünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, tehát ez ma volt és még egyszer aláhozom, hogy nemzeti parlamenti képviselők is itt voltak, és ez azért fontos, mert ilyenkor nagyon sok ö, varázsvita alakul ki ö, erre a témára vonatkozóan is. Úgyhogy ha egyszerűen fogalmazok, nem lesz könnyű dolgunk, hogy itt közelítsük az álláspontokat. Mégis összefoglalva nagyon érdekes volt a ma reggeli találkozó. Most pedig eh, a szocialista Shadow nevében szeretném elmondani eh, Blinkevics Júte asszonynak a véleményét, aki litván, és nagyon elkötelezett a téma irányába, és az irányba is, hogy a litván elnökség is felkarolja ezt a témát. Éppen azért van most a hazájában, hogy ezzel a témával foglalkozzam. Nos, az ő legfontosabb meglátásai Ebben a kontextusban három pontról van szó. Az egyik a, az állami vállalatok. Ugye itt hallottunk arról, hogy nem vagyunk biztosak még a fel, hogy mi legyen a hatája ennek a doszénak. Nos, ő úgy gondolja, hogy a nem tőzsdén jegyzett állami társaságokra is ki kéne terjeszteni ennek a dossziének a hatáját, mert így lehet a elérni a nemek közötti egyenlőséget, különbségtétel nélkül, tehát, hogy tőzsdéjegyzet vagy nem, vagy állami vagy nem egy vállalkozás. Úgyhogy itt az állami vállalkozások és állami vállalatok is mindenképpen ide kellene, hogy tartozzanak. Aztán a KKV-kra való kiterjesztése a hatálynak, mint következő kérdés. Ezzel kapcsolatban úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha a hatály alá tartoznának a KKV-k, tehát a nem tőzsdéjegyzett KKV-kra is ki kéne terjeszteni, hiszen nagyon nagy a társadalmi és gazdasági felelősségük. Úgyhogy itt kiterjeszteni Vinkivics Jóte asszony a hatályt. Harmadik pontként pedig a lejárati időpontra vonatkozóan ő nem nagyon optimista mert hogy nagyon rövid az idő arra, hogy ezeket a célkitűzéseket teljesítsük. Ő úgy gondolja, hogy nem kellene korlátozni a nemek közötti egyenlőségre irányuló intézkedéseket. Végezetül pedig még a szankciókról röviden. Nincs hatékony célkitűzés és út anélkül, hogyha nincsen szankció. De ezeknek, még egyszer mondom, hatékonynak kell lenniük, arányosnak és progresszívnek amelyek a korai figyelmeztetési eszközt is magukba kéne foglalkoz, foglalniuk pénzügyi szankciókat, és akár a, az egyéb eszközöket is. Úgyhogy az SND vélemény alkotója jónak ítéli ezt a dossziét eddig. Jó, hogyha bizonyos mértékig kötelező érvényű szabályokat fektetünk le, és a Júri raportőrként azt tudom mondani, hogy nagyon is szimpatizálok azokkal a pontokkal, amelyeket Cornélia itt megfogalmazott a jelentésében. Szóval nem félbenyon, és aztán, aztán, aztán először félbenyon. Alison Rási, yeah. Uh, and yeah, yes, this is a far... Valóban. Sokkal érthetőbb ez a keret, mint amivel ezelőtt rendelkeztünk. Igen, aggaszt engem az, hogy struktúrált problémáink nincsenek, úgymond olyan helyzetekre, ahol véletlenszerűen történne meg a mm, diszkrimináció. Én nem vagyok híve a teljesen ö, keretekbe zárt ö, kvótáknak, ami pedig a kartát illeti először is, mármint ezt a, az ábrát, ugye a tagállami ö, jogszabályokról beszélve nem biztos, hogy jogszabály, hogy lehet, hogy lesznek ott esetleg jogszabály hiányosságok is. Úgyhogy nem feltétlenül jó az a megfogalmazás, ahol azt mondjuk, hogy ha jogszabályban történik valamilyen ö, ö, eltérés, van, van olyan is, hogy jogszabály létezik, de hát nem megfelelően és nem megfelelő személyeket kezelnek. Úgyhogy nem biztos, hogy itt jogszabályi problémáról van szó, ami pedig a társaságokat magukat illeti, lehet, hogy ott is minden rendben van, és még sincs meg a 40 százalék. És ez ágazati lehet, probléma lehet. Vannak olyan ágazatok, kozmetikai ágazatok például, ahol, ahol férfiakat nem lehet például ö, ö, az igazgató tanácsba egyáltalán toborozni, mert nincs lehetőség erre. Úgyhogy ha ez nem igazán súlyos probléma, akkor nem kellene túlzottan aggódnunk e felől. Azt el kell fogadnunk, hogy még akkor is, hogyha mindent jól csinálunk, lehet, hogy az eredmény akkor sem az lesz, amit megcéloztunk. Köszönöm szépen. A bizottság részéről kívánna valaki még szólni. Nem azt szeretnénk hallani a bizottságtól, hogy nagyon jó az, amit a parlament csinál. DJ eh, eh, igazságügyi főigazgatóság, nincsenek külön megjegyzéseink hozzá fűzni valónk. Akkor most megadom Cornelissen asszonynak a szót zárszavának megtételére. Van ilyen úrral kezdjük akkor. Amit a jogalkotásról mondott, azt majd integrálom ebbe az ábrámba. Mert az, hogy most jogalkotása vagy más összközzel jutunk eredményre, az mondjuk tényleg majdnem mindegy. Abban teljesen igazuk van, hogy még ha mindent jól is teljesít egy vállalkozás, még ugyanúgy megragadunk az ábrának az egyik sarkában Mással is beszéltem egyébként erről, és példákat is hoztam, például egy olyan vállalkozás, amelyiknek az alapszabályában le van írva, hogy csak bizonyos családnével vagy utónéval rendelkező ember szerepelhet majd az igazgató tanácsban, és akkor még mindig nincsen nő a tagok között. Van persze objektív magyarázat is az ilyen esetekre, van, amikor nem is tudnak mit tenni ez ellen, de még egyszer mondom, de hát gyakorlatilag, ha ez a helyzet, akkor leragadunk az ábra bal alsó sarkában. Teljesen egyetértek Régner asszonynal abban, hogy maradjunk a realitások talaján, és pontosan itt van a legnagyobb problémánk, hiszen az a kérdés, ugye, hogy parlamentként hogy tudjuk ezt a fajta az elvet, a csapás irányt is megváltoztatni, jobbá tenni, élhetőbbé, megvalósíthatóbbá tenni, de úgy, hogy közben ambiciózus maradjon, és a tanács el is fogadja. Úgyhogy a tanácsra mindenképpen karöltve kell itt eljárnunk, és meg is hallgatjuk. A Júri és a FAM számára ugye egy véleményt fogalmazunk meg, úgyhogy kicsit több a terünk, hogy a véleményben egy kicsit ambíciózusabban fogalmazzunk, de a valóságnak a vizsgálata az az érintett szakbizottságokban vik. Marian Harkinnel is egyetértek abban, hogy sok mindent szerettünk volna integrálni a szövegbe, de nem volt egyszerűen rá lehetőség. Gondolok itt arra, hogy az EU intézményeket is belefoglaljuk, de hát értem, hogy ezt egyszerűen nem lehet megvalósítani, de egy preambulum bekezdésben meg lehet fogalmazni az, hogy demokratikusabb megközelítésre volna szükség, úgyhogy ezzel egyet értek. Ami a hatályt illeti, hát már elmondtam, hogy erről lesz még vita, lesz még eszmecsere majd az árnyékjelentéstevőkkel, és aztán, ami a jogalapot illeti, szerintem ezt a júrira, mint illetékes szakbizottságra kellene hagyni, hiszen ők vannak felvétezve arra, hogy ezt a kérdést körüljárják. Szerintem itt nem kéne nagyon elmélyednünk a foglalkoztatási szakbizottságban ebben. Aztán még egy pár másik dolog. Szerintem ezekre majd reagálunk a sedókkal való közös értekezetünkön, és akkor a végén majd úgyis elmondjuk a véleményünket erről is. Köszönöm szépen. Ilyen alapon a kompromisszumos módosítókat július 8-án vizsgáljuk meg, másnap 9-én szavazunk, a FAM és Júri szakbizottságok pedig Szeptember 16-17-én fognak szavazni. Ennyit erről a napi rendi pontról. És most itt a 20-as napi rendi pontra térünk át, és megfogjuk kollégánknak, Deutsch Tamás úrnak a véleményét vizsgálni az IMKO, az illetékes szakbizottság, a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről van szó. Kósa Ádám úr az, aki Dajcs úr helyett fog szólni. Kérem. Elnök asszony, Dajcs Tamács úr helyettestem elnézést kérek a nevében mert másik bizottsági ülésen kell most részt vennie és nem tudta megoldani hogy személyesen itt legyen. megpróbálom tz mondatban összefoglalni a véleménytervezet lényegét. a két fontos megjegyzéssel kezdeném amit a véleményadó képviselő úr fontosnak tart. az egyik hogy nagyon fontos az egyenlő esélyek biztostása hogy valóban befogadó társadalom jöjjön létre. És ezzel kapcsolatban a web oldalak akadálymentesítése kiemelt fontosságú. A második, hogy az akadálymentesítéshez kiemelkedő nagy érdek fűződik, és ezért szükséges az, hogy a tagállamokban a különböző szabályozások hasonlóak legyenek. A weboldalak akadálymentesítése a fogyatékossággal élők társadalmi befogadásának és a digitális társadalomba való befogadásának is ebből a szempontból is kötelességünk ezt megoldani. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a piac egy hatalmas gazdasági érdeket jelent csak a weboldalak akadálymentesítése körülbelül 2 milliárd eurós piacot jelenthet. Tehát nagyon fontos, hogy a jogszabályozás, ami ebbe az irányba vezet, az pontos, egyértelmű és világos legyen. A jelentéstevő biztos benne, hogy a, ha jó szabályozás születik, akkor a szükséges szereplők széles köre aktívan fog részt venni ebben a munkában, és pozitív hatást fog gyakorolni a technológiai fejlesztésekre és az innovációra. A jelentéstevő sok módosító indítványt adott be, személyes adatok védelmével kapcsolatban, információ továbbítással kapcsolatban, fogalom meghatározások pontosítása kapcsán, és hangsúlyozásra került, hogy további erőfeszítésekre van szükség a digitális társadalmi befogadás hatékony végrehajtása érdekében. A fogyatékossággal élő személyek egyenlő alapon való társadalmi részvételének, részvételét akadályozó korlátok megszüntetéséhez szükség van az információ és a kommunikációs technológiai szakemberek képzésére, a készséghiányok pótlására. Végül fontos kiemelni azt, hogy külön figyelmet kell fordítani az érintett vállalkozásokra, különösen a KKV-knak azért, hogy ne kapjanak további terheket. Köszönöm a figyelmet. Eh, Mahin Harkin. asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm az előadónak. Átolvastam a módosító indítványait, és úgy gondolom, hogy a legtöbbel egyet tudok érteni. Azt hiszem az egyetlen, egy kis aggályom lenne, az a 11-es, ahol arról van szó, hogy a weboldal a funkcionális funkcióképességükben korlátozott személyek, fogyatékossággal élő személyek és időskorok számára is akadálymentessé kell, hogy legyen téve. A funkcióképességükben korlátozottakkal kapcsolatban talán egy kis pontosítást szeretnék majd kapni. A konkrét véleménnyel kapcsolatban. Szerintem azok a közszektorbeli szervezetek, amelyeket a mellékletben felsoroltak, ezeknek, ezeket érdemes lenne áttekinteni. Érdemes lenne áttekinteni, hogy mennyi ilyen szervezetről lesz szó. Aztán a felsőoktatás és az egyetemek is lehet, hogy említést érdemelnének. Aztán a jövedelemadóra utal az egyik módosító, de sok más adóforma is van, amelyel lehetne amelyről lehetne itt szólni, és amelyel foglalkoznak ezek a közszektorbeli webhelyek. Talán egy-két helyen majd kiegészítéssel élnék, hogy biztosítsam, hogy az összes érdekelt fél, releváns érdekelt fél befolyik a munkába, és hogy megvalósul a webhelyekhez való hozzáférés konformitása, azaz a közöttük való harmonizáció. Aztán kérdéseim hasonlóak az elmúlt véleménnyel kapcsolatos kérdéseimhez, amikor az Európai Uniós intézményekben megvalósul nemek közötti egyenlőségről volt szó. Hogyha a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek a hozzáféréséről beszélünk, akkor a kérdésem az, hogy az Európai Uniós intézmények hivatalos weboldalai esetében nem lesz-e ugyanilyen elvárás szerintem, legalább beszélni kéne arról, nem tudom, hogy ez a mi szakbizottságunk kompetenciájába tartozik-e, vagy nem, de szót kell er- erről is sejteni. És egyetértek az előadóval abban is, hogy különösen a 3 per 1-es cikkben, amikor hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a fogyatékossággal élőknek biztosított egyenlő hozzáférés. A különböző zászlósajó kezdeményezések közötti szinergiák kihasználása is szerintem egy jelentős lépés lenne. Hogyha együtt tudunk működni a különböző szakbizottságban, szerintem nagyon jó lesz a véleményünk. Köszönöm, most pedig Szerkász úr kapszót. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőnk Gönc Kinga asszony. Ő most éppen módosító indítványokat fogalmaz meg, amelyeket ehhez a jelentéshez be fog nyújtani. Nincs problémánk a véleménnyel. De nézzük meg ezt az ügyet a diszkrimináció elleni küzdelem szemszögéből is. Lesz-e hatása erre a területre, arra, hogy felismerjük, hogy milyen nehézségek vannak, és milyen segítséget tudunk nyújtani a társadalom bizonyos tagjainak hogy ugyanúgy tudjanak működni, mint a többiek. Gondolok itt a fogyatékossággal élőkre, de az időskorúakra vagy azokra, akik távoli, eldugott területeken élnek. Gondolhatunk olyan emberekre is, akik azért nem tudják megfelelően használni a weboldalakat, mert azok nem felhasználóbarátak nem csak a legszerencsésebbeknek kell tudniuk hozzáférni ezekhez a weboldalakhoz. Nagyon fontos, hogy világosan ö, határozzuk meg a hatályt, és ne legyen ez restriktív, korlátozó jellegű, ahogy Harkin asszony is mondta. Miért kell felsorolni a közszervezeteket, a közszektorbeli szervezeteket? Minden közszektorbeli szervezet hozzáférhető kellene, hogy legyen az állampolgároknak, nem kell őket külön felsorolni. Az európai intézmények is fontosak, és az is nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen jogszabályunk legyen, hanem végre is legyen hajtva. Nagyon sok olyan jogszabályunk van már így is, amit nem megfelelően hajtanak végre. A jogszabályok nyomon követése fontos, az, hogy a kedvezményezettek és a felhasználók is ebben szerepet kapjanak. És emellett úgy gondoljuk, hogy a negyedik és ötödik cikkben a menetrend definícióját is alkalmaznunk kéne, hogy egy bizonyos határidőn belül realitássá váljon ez a dolog. Elnök, köszönöm. Lefner Roth asszony az a bizottság részéről kíván hozzászólni? Ö, úr, elnézést mondja az elnök asszony. Néhány megjegyzés. Az első a tízes módosító a résztvevők bizottságban való részvételéről, a végrehajtásról dönt többek között ez a bizottság, és eh, itt ugye komitológián keresztül az eh, érdekelt felek, mondjuk a bizottságon kívül ö, ö, ö, tevékenykedhetnek, de hát a tagállamok és a bizottság számára vannak fenntartva ezek a konzultatív bizottságok. Ugye van egy olyan bizottság is, amely kifejezetten a fogyatékossággal foglalkozik, és itt a monitoring mechanizmusról van szó, úgyhogy a megfelelőség monitorozásával foglalkozik ezen nevezett bizottság. Következő megjegyzésünk pedig a 15-ös módosítóról szól, amelyben úgy a ö, mellékletben a ö, nyilvános információkról van szó, megértjük mi azt, hogy szinte minden egyes nyilván, ö, közszektorban szinte minden információhoz szeretné, hogy a nyilvánosság hozzáférhessen, ezt megértjük. Ö, a véleménnyel kapcsolatban, ami pedig az EU intézmények kötelezettségét illeti arra nézve, hogy hozzáférhetővé váljon minden. Nos, itt az európai intézmények kell kapcsolatos webhelyek, hát ez, az, ez a kötelezettség az európai intézményekre nem érvényes, úgyhogy ezt nem tudjuk engedélyezni. Nos, végül is az Európai Bizottság eh, szeretné példaértékűen eh, továbbvinni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Most megadom a szót újra Kósa úrnak, tessék. Revételeket, és a megjegyzéseiket továbbítani fogom a jelentéstevő úrnak. Egyetlen egy megjegyzést szeretnék tenni, ez nem pro vagy kontra, egy ténymegállapítás, ami megmutatja azt, hogy miért van ö, nagyon nagy szükség, miért fontos nagyon ez a kérdés. A bizottság 2010-ben beterjesztette az Európai Fogyatékosügyi Stratégiát 2010 és 2020 közötti időszakra. Ebben volt egy demokratikus konzultáció az Európai Bizottság munkamódszere az, hogy az interneten keresztül oldja meg ezt a konzultációt. Az Európai Fogyatékosügyi Stratégiával kapcsolatos konzultációban rendkívül kevés észrevétel, javaslat érkezett, mert maguk az érintettek, fogyatékossággal élők nem tudtak hozzáférni ehhez. Ezért is fontos ez a kérdéskör, és az, hogy jól és helyesen tudjuk megközelíteni, és jó megoldás szülessen. Abszolút. Tökéletesen igaza van. Köszönöm szépen az előadónak. Módosítók benyújtásának határideje július 2, szeptember 5-én fogjuk megvizsgálni őket, a kompromisszumosokat 25-én, szeptember 25-én, 26-án szavazunk a szakbizottságban, és november 28 27-28-án fog a bizottság foglalkozni ezzel. Most pedig Szippel asszonyhoz fordulok, aki a következő jelentéstevőnk, illetve tudjuk, hogy Gönc Kinga asszony szavaz egy másik szakbizottságban, úgyhogy nem tudott eljönni, ezért a 21-es, 22-es napi rendi pontokkal kapcsolatban cserét fogunk alkalmazni. A 331 módosító indítványt fogunk meghallgatni, illetve az ezekkel kapcsolatos véleményt a fiatalok munkanélküliségének kezelése témakörében az előadónak. Már is megadom a szót. E, Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen elnök asszony. 331 módosító indítvány érkezett tehát a véleményemhez. Köszönöm szépen az összes kollégának az elkötelezettségét és a hozzájárulását, amivel segítettek kialakítani a jelentés végső formáját. De hát ez a magas számú módosító indítvány is nagyon jól illusztrálja, hogy a fiatalok munkanélkülisége mekkora óriási problémát jelent. És mindannyian szeretnék a lehető leggyorsabban ezt a problémát rendezni. A legtöbb módosító indítvány, ami érkezett, számomra elfogadható, ezeket jóvá tudom hagyni. Ha sikerült volna időben elemeznem az összes módosító indítványt, akkor már múlt héten tudtunk volna végezni ezzel a munkával. Van néhány módosító indítvány, ami kételyeket vet fel bennem. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a jelentésben arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy a fiatalok nagyon nehéz helyzetben vannak, és ennek nem az egyetlen oka a gazdasági válság. A gazdasági válság rontja a helyzetet, de ne felejtsük el, hogy struktúrális problémáról is szó van. Ma egy fontos pillanatot élünk, amelyben az oktatás kérdéseit is meg tudjuk közelíteni, hogy meg eltávolítsuk azt a problémát, vagy megoldjuk azt a problémát, hogy nincs elég hozzáférésük a fiataloknak ahhoz, hogy például szakmai gyakorlat révén már az oktatás során megfelelő gyakorlatot szerezzenek, és így jobb esélyek legyenek a munkahelypiacon. Szeretnénk garantálni a fiataloknak például azt is, hogy tisztességes fizetésért dolgozhassanak. Szerintem az Európai Parlament nem tud egy ilyen dolgot önmagában garantálni, hiszen például a közvélemény is a véleményünket várja ezzel kapcsolatban, ezért a nyilatkozatunknak a realitásokon kell alapulnia inkább. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy milyen negatív hatásai vannak a fiatalok migrációjának, hiszen itt az agyelszívás jelensége is megjelenik azokban az országokban, ahol alacsonyabb a munkanélküliség. Más oldalról a migráció jó megoldás lehet azok számára, akik származási országokból el tudnak utazni, ha ebben a származási országban nincs munkahely lehetőségük, vagy nincs lehetőségük arra, hogy a közeljövőben munkahelyeket teremtsenek az összes fiatal számára. De nem tudjuk megígérni a fiataloknak azt, hogy a szakmai gyakorlatok tartós munkahelyhez fognak majd feltétlenül vezetni. Nincs olyan jogi védelem, ami ezt biztosítaná. Vagy ami megvédeni a fiatalokat azon munkahadókkal szemben, akik kiaknázzák, sőt kihasználják a fiatalok rendelkezésre állását, de cserébe nem adnak nekik tartósan munkát. Ezek a szakmai gyakorlatok nem feltétlenül fordítódnak le utána tartós állásba. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szakmai gyakorlatok minőségiek legyenek, valós kompetenciákkal vértezzék fel a fiatalokat, amivel ők javítani tudják munkaerőpiaci helyzetüket. Ösztönözni kell azokat, akik ilyen mm, szakmai gyakorlati helyeket biztosítanak, hogy ez a fiatalok későbbi elhelyezkedését segítő szakmai gyakorlat legyen. A védelem szintjét növelni kell. A parlamentben azonban nincs megfelelő kompetenciánk arra, hogy egy ingyenes és általános oktatást biztosítsunk minden olyan tagállamban, ahol nem tudnak megfelelően a költségvetésből kigazdálkodni összegeket arra, hogy ezt fedezzék. Ezek azok a rendelkezések, amelyek a legtöbb problémát okozzák. Nagy örömmel találkoztam már eddig is az árnyékjelentéstevőkkel az első ülésünkön, az első lehetséges kompromisszumokat már is kidolgoztuk. A jövő héten lesz egy következő találkozónk is, és remélem, hogy mindannyian szívünkön viseljük majd azt, hogy rövid, olvasható szöveget dolgozzunk ki, amely jól tükrözi az összes érdekelt párt és frakció véleményét. Hiszem azt, hogy sikerül majd a politikai nézetkülönbségeink ellenére kompromisszumra jutni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Régner asszony kapszolt. Dankeschön, Frau Vorsitzende, und Dankeschön auch, Johanna. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a felszólalónak is, azt, hogy eddig ilyen sikeresen tudtunk együtt működni, hiszen ahogyan elhangzott, volt már az árnyék jelentéstevőkkel egy találkozó, és ez nagyon jól ment. Nyilván nem tudunk még minden pontot, ahol nem értünk egyet tisztázni. Mielőtt az egyes módosítókra rátérnék, illetve hát azokat majd blokkoban mutatnám be, de mielőtt ezt megteszem, szeretnék emlékeztetni arra is, hogy az elmúlt héten egy állásfoglalást fogadtunk el a plenárison. Ebben pedig egészen világosan rögzítésre került, hogy az ifjúság foglalkoztatása csak megfelelő makrogazdasági programmal valósítható meg. Tehát pontosan ezt a makrogazdasági keretet és a keret feltételeket kell rögzítenünk, annak érdekében, hogy megoldjuk a, a gondokat, strukturális ö, ö, aspektusokat is szem előtt tartva, és tudjuk, hogy nem először történik az, amikor azt mondom, hogy az én országom, tehát Ausztria 2008 óta az aktív munkaerőpiaci eszközöket egyik napról a másikra megduplázta annak érdekében, hogy a munkanélkülieket segítse, főleg a fiatalokat. Tehát a fiatalok munkanélküliségébe investálni az nem eltékozolt pénz, hanem az a jövőbe való beruházás. És ez nem csak a nemzeti szinten van így, hanem nagyon is az európai szinten is. Akkor térjünk rá a módosítókra. Vannak szuper, kevésbé szuper módosítők, meg olyanok is, ahol majd még egyeztetnünk kell, de mindazok a módosítók, akik a szereplőket kívánják bevonni, gondolok itt a vállalkozókra, akiknek van felelősségük a jó képzés biztosítására, illetve a fiatalok foglalkoztatására is gondolok itt. Nyilván itt vannak az önkormányzatok, a szociális partnerek, a munkáltatók, és így tovább. És bízom abban, hogy ezeket az érintett feleket is össze tudjuk fogni, és tudunk üzenetet küldeni feléjük, hogy nekik is megvan a felelősségük. Tehát nem kell mindig csak az államra mutogatni, hanem ez az egész csak akkor fog működni, hogyha megvan az együttműködés a különböző felek között, és érzékelik is ezek a felek az felelősséget. Azok a módosítók is nagyon fontosak számomra, és ezt már elmondtam az elején, amelyek több pénzeszközt követelnék. Az ILO 21 milliót irányzott elő, szerintem ez egy megfelelő összeg, és az ILO szám az, amire mindig vissza kell majd nyúlnunk. Aztán azok a módosítók, amelyek a duális képzési rendszernek a fontosságát emelik ki. Nos, erre is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen ezáltal a közép- és hosszú távú célkitűzéseket tudjuk megvalósítani, nem pedig tűzoltásszerűen megoldásra jutnunk. És persze nem ártana itt sem a legjobb gyakorlatokra hivatkoznunk, hiszen ezek is észszerűek a célok kitűzését illetően. Aztán még egyszer, ahogyan már az elején mondtam, a szociális partnerekre is felhívnám a figyelmet. Itt nem csak egyfajta kávéházi beszélgetésre, is zsúrra kell gondolni, amikor a miniszterek összeülnek és tárgyalnak, hanem az lenne a lényeg, hogy átérezzék a felelősségüket. Na most akkor a végén azok a módosítók, amelyekkel nem nagyon tudok egyet érteni. Itt a szakképesítéseknek a kérdése és a szakképesítéshez társuló munka. Itt ugyanis van egyfajta összeférhetetlenség, és szerintem a munkáltatókat, a vállalatokat, vállalkozásokat is rá kell bírni arra, hogy érezzék át a felelősséget. A mobilitás és az agyelszívás és a, azok az állvállalkozók is megemlítendőek, mert a foglalkoztatás szempontjából ezek is nagyon lényeges aspektusok. Még egyszer mondom, a shadow nagyon konstruktívan zajlik az együttműködés, úgyhogy én nagyon optimistán nézek elébe a következő heti egyeztetéseknek. Köszönöm. Monsieur Romeva, puis Monsieur Blanc. Romeva úr. És Blanc úr. Köszönöm szépen, és elnézést kérek de amikor a múlt héten az árnyékjelentés tevőknek az étekezete zajlott, én nem tudtam ott lenni. Strasbourgban úgyis ugye mindig elég nehéz szokott lenni az ülések szervezése. De úgy hallottam, hogy nagyon fontos kérdések kerültek elfogadásra, viszont vannak még más témák, amelyekről most beszélünk. Na most az általános megjegyzésektől eltekintve szerintem a keretre is érdemes azért emlékeztetni, ahogy Evelyn is mondta. Makrogazdasági intézkedések keretébe, kontextusába illik bele ez a vita is, és azért az alapvető gondolatot ne felejtsük el, hiszen a koncepciónk az az, hogy a fiatalok emancipálódnak. Az ő emancipációjuk az a tágabb kontextus, amiben most dolgozunk, hiszen ki kell jutniuk a fiataloknak a munkaerőpiacra, és saját projektjük is van, amit jó, hogyha ők tudnak megvalósítani. Aztán a probléma leírása. Egyetértek a javaslatokkal, én is úgy gondolom, hogy kellenek konkrét intézkedések. Ami viszont az elemzést illeti, nos ezzel kapcsolatban vannak érdekes megfontolások. Na most a konkrét kérdéseket illetően két dolog. Vannak olyan módosítók, amelyeket az én frakció mindenképpen szeretne benne látni majd a szövegben. Strukturális intézkedések az egyik oldalon, tehát lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a beruházásokat, annak érdekében, hogy a fiatalok rá beléphessenek a munkaerőpiacra, megvalósuljanak. És ez egy olyan intézkedés kellene, hogy legyen, amelyet kollektíven át kéne vennünk itt EU szinten. Az egyetértési nyilatkozatnál a deficitet illető tárgyalások során ezeket az intézkedéseket nem kellene alkalmazni. Ez egy fontos elem, de fel, fel is kívánom rá hívni a figyelmet, hiszen ez összefüggésben áll a fiatalok foglalkoztatásával, de a kiszámításnál is lényeges. A második elem, amire utalnék, és amit fontosnak vélek, slágfertig tervre van szükség. Tehát ott, ahol magasabb, mint 25% a fiatal korú fiataloknak a munkanélkülisége, azonnali lépésért kiállt ez a helyzet, és a 94-es módosítóban szó is van arról, hogy egyfajta sok terápiát kell ilyenkor alkalmazni a tanácson belül is talán ezt el tudnák fogalmazni, minden esetre egy, egy ilyen intézkedést meg kellene fogalmazni, hogy is a parlament felkarolhatná ezt a csapás irányt. Aztán nem módosítókról szólok, hanem inkább olyan dolgokról, amelyek engem nyugtalanítanak. Régner asszony is valószínűleg ugyanígy látja ezt. Egyrészt ugye ott van a munkaerőpiac és a foglalkoztatás, és ez egy kicsit néha így összekuszálódik ez a két dolog. Szerintem, amikor a közvetlen kapcsolatot megpróbáljuk megteremteni, azért legyünk óvatosak a két terület kapcsán. Lehet, hogy nem a helyes irány az, hogyha utána az adóvonzatokról is szó esik a vállalkozásoknál, hogyha ezt összekapcsoljuk a képzési rendszerekkel. Inkább én azt gondolnám, hogy másként kéne fogalmazni, mert az, hogy most adó könnyítéseket adjunk a vállalkozásoknak, hát azért ez teljesen másra tartozik. Aztán a minőségüket tekintve rossz szerződések, munkaszerződések, hát itt is azért alapvetően a munkakörülményeknek a minőségéről van szó. Sokszor persze nincs mindig meg az eszközünk arra, hogy közbelépjünk, de a foglalkoztatásnak nagyon sok aspektusa van. És mindezt a fiatalokra nézve kell körüljárnunk, mint probléma. Tehát a konvergenciákat azért lehet találni velünk is, és nem csak a jelentéstevő asszonyjal, hanem a többi sedóval is eszmét cserélve biztos vagyok abban, hogy egy olyan szöveget tudunk majd kidolgozni, amelyet széles körben el tudunk fogadni. Előbb Nagyja Hírsnek adnám meg a szót, jó? És akkor utána Philip Blanc-nak. Köszönöm szépen. Először is én is köszönetet mondanék a jelentéstevő asszonynak. Nagyon konstruktívnak tartottam az első találkozót Strasbourgban, és szerintem az első kompromisszumok felé meg is tettük a lépéseket. A tekintetben is optimista vagyok, hogy ugyanez marad az irány, a haladás irány. Hát amivel, ami már elhangzott azzal kapcsolatban, azt tudom mondani, hogy ezt támogatom, rövid és hosszú távú intézkedésekkel kell megoldani a fiatalkorúak munkanélküliségének a megoldását. A rövid távú intézkedések egyfajta üzenetértékűek, amikor pénzt ö, csatornázunk erre a területre, sok programot lehet ezekkel finanszírozni, és akkor megfelelő struktúrákat is kialakíthatunk de azért az is igaz, és ez is elhangzott már, hogy strukturális feltételekről is szó van, tehát ezek is hozzávezetnek ahhoz, hogy a fiatalok nem találnak munkát. Tehát, hogyha hosszú távon is konzekvensen kívánjuk kezelni ezt a területet, akkor az egyes országokat és az ott foganatosított intézkedéseket is pontosan meg kell vizsgálni. A duális képzési rendszer szerintem egy jó formájú képzési rendszer, ahogy Ausztriában és Németországban működik az alapján. Ez mindenképpen igaz, azonban ez nem ültethető át egy az egyben másik országban. Tehát az egyes tagállamoknak a sajátosságait is figyelembe kell venni ilyenkor. Két dolgot is figyelembe kell vennünk, amikor megvizsgáljuk, hogy mi áll a fiatalkor, fiataloknak a munkanélkülisége hátterében. Ugye sokan nem fejezik be a képzésüket. Nyilván feléjük más köte- intézkedésekkel kell közelednünk, mint azok felé, akik friss diplomásként még nem tudnak elhelyezkedni hiszen rájuk nézve más fellépésekre van szükség ahhoz, hogy be tudjanak lépni a munkerőpiacra. Tehát itt is differenciálnunk kell. Minden tagállam a legjobb ismerője a saját területének, saját problémáinak, úgyhogy lehet, hogy regionális szinten kell majd a megoldási intézkedéseket megfogalmazni. Sokszor a médiákból azt lehet hallani, hogy van egy európai program, hát ez itt nem fog passzolni a problémának a megoldásához. Hál' Istennek azért itt viszonylag a háttérben maradtunk, úgyhogy ez helyes is volt. A mobilitás témájában és a mismatch témájában mi is adtunk be módosítót, a mismatch alatt itt a kereset és a kínálat összeegyeztethetőségéről van szó, és aztán ugye sokszor beszélünk az agyelszívásról, arról, hogy a jók elhagyják az országot. Hát kérem, hogyha nem találnak munkát a jók, akkor egy bizonyos időre más tagállamba igenis elmehetnek ezek a fiatalok, és aztán részben vagy visszajönnek, páran persze valószínűleg ott maradnak, mert találnak valakit, házasságot kötnek, de a nagy részük visszajön, visszatér az országba, és sok ismeretet hoz magával, sok kapcsolati tőkét, és szerintem ez is lehet esély arra, hogy fellendüljön a gazdaság, és több munkahely teremtődjön. Tehát megtiltani azt, hogy valaki elmenjen, hát azt kérem szépen felendítheti, és esélyt kell látni benne a munkaerőpiac számára. Tehát még az is lehet, hogy ez a slamasztika, amiben kecmergünk mostanában az európai munkaerőpiacon, az majd egy jó lépést jelent hosszú távon előre. Tehát csak azért megtiltani valakinek, hogy elmenjen, mert úgy tűnik, hogy hiányozni fog a munkaerőpiacon, ez nem a helyes megközelítés. Tehát szerintem a jelentéstevő asszonynak a véleményét támogatni tudjuk, de az olyan opció is, mint hogy valaki önálló vállalkozó legyen, szerintem ezeket érdemes megszívlelni. Persze ezek az áll önfoglalkoztatottak, hát ezek nem, a, nem ezek a jövő záloga, tehát, hogyha ők becsődölnek, az nyilván nem jó, de a fiataloknak nagyon sok jó ötletük van. Gondoljunk csak az internet világára. És olyan területeken nagyon sokat mozgathatnak meg, úgyhogy szerintem itt motiválnunk is kéne a fiatalokat etéren. Utolsó megjegyzésem, a deficit kalkuláció Hát azért legyünk tudatában annak, hogy ez épp egy olyan pont, hogy a fiatalok munkanélküliségét illető intézkedéseket le kéne vonni a deficit kalkulációból. De az is lehet, hogy ezzel oda jutunk, hogy mindent fiatalok munkanélküliségét felszámoló intézkedésnek fognak nyilvánítani, úgyhogy itt azért legyünk nagyon óvatosak mert minden pénz, amit ebbe a területbe pumpálnak, ugye az, hogy a levonhatóvá válik, amikor a deficitet kikalkuláljuk, hát itt azért óriási visszaélésekre kerülhet sor a tagállamokban, mert mindent ilyen intézkedésnek minősítenek. És azt is elkívánom még egyszer mondani, hogy az erre a célra felhasznált pénzeszközöket hatékonyan is kell felhasználni. Remélem, hogy tényleg tudunk kompromisszumos módosítókat kidolgozni, de egyébként bizakodó vagyok e tekintetben, és ennyit szerettem volna. Köszönöm. Merci, Philippe Boulon. Kérdezni, köszönöm szépen, Philippe Boulon. Bárki más kére még szót? Köszönöm. Bula úr köszöni szépen a felelősnek a munkáját. Igen sürgető és fontos a kérdés, amelyre felhívja a figyelmet. Regner kollégánk is elmondta, hogy széles körben mire van lehetőség, mindent ki kell próbálnia. Sürgős, fiatalok katasztrofális helyzetének javítására, hiszen Európa jövőjének zálogai ők. Nem szeretném megismerni mindazt, megismételni mindazt, amit már elmondtak az előttem szólók. Három-négy pontra szeretnék külön fókuszálni a módosítóimból is kitűnik. Először is egyszerűsíteni kell az adminisztratív eljárásokat a munkakereső fiatalok számára. Az egy ablakos megoldásokat kell preferálni, valamint azon struktúrák, amelyek fogadják a fiatalok, fiatalokat, nem csak, hogy ablakként kell működjenek, hanem figyelembe kell venniük a társadalmi egészségügyi helyzetét is ezen fiataloknak, akik munkát keresnek, és igen, nehezen találnak ilyen munkát. Olyan struktúrákra van szó, amelyek segítő jellegűik is lehetnek, például egy jogosítvány megszerzéséhez segítik a fiatalokat, egészségügyi szolgáltatásokhoz segítik hozzá őket, tájékoztatják őket. Ezeket a struktúrákat a tagállamok részéről pénzügyileg is támogatni kell, kiegészítve a klasszikus értelemben vett munka, munkaügyi segítő szolgálatok, hivatalok munkáját. Ezen túlmenően maximális lehetőséget kell akár önkéntes alapon, akár ö, fizetett ö, ö, gyakornokságokon keresztül is ö, biztosítani ahhoz, hogy tapasztalatot, szakmai tapasztalatot ö, sikerüljön szerezniük a fiataloknak, hogy nem mondjuk azt a fiataloknak, hogy semmilyen gyakorlattal, tapasztalattal nem rendelkeznek, mert mondjuk így aztán nem tudnak hozzáférni mondjuk határozatlan idejű munkaszerződésekhez. Még a rövid, időszakos gyakorlatok is jobbak, mint a semmi. Ami a, szak, a szakmai gyakorlatokat illeti, amelyekben egy időt iskolában, egy időt pedig munkahelyen tölt a fiatal, ezek is igen fontosak vagy közvetlenül, vagy pedig foglalkoztatási struktúrákon keresztül a mikrofinanszírozáshoz is hozzá kell a PSCI programon keresztül például juttatni a fiatalokat, nem csak a vállalatokat, hanem az egyéneket, személyeket is, amennyiben magánvállalkozóként szeretnek a munkaerőpiacra belépni. Országomban még ez nem igazán ismert a munkakeresők között. 6 milliárd euró 7 éves keretben azt gondolom, hogy elég nevetséges összeg ahhoz képest, hogy milyen kihívásokkal kell, hogy szembesüljünk, amikor a fiatalokat a munkaerőpiacra kívánjuk bevinni. Utolsó pontként fontosnak tartom azt is, hogy az iskolai közegbe is sikerüljön valóban bekerülnünk, hogy a korai lemorzsolódást el tudjuk kerülni. Én azt tapasztalom, hogy ha az iskolában jól segítjük a fiatalokat, például a pályaválasztási tanácsadáson keresztül, látjuk, hogy jelenleg ez még nincs meg még mindig. Nem mutatjuk be a fiataloknak azt, hogy milyen valós lehetőségeik vannak, és a pályaválasztásnál nem feltétlenül segítjük őket. Sokszor a fiatalok azért vagy éppen lemorzsolódás előtt állnak, vagy már lemorzsolódnak, és nem segítjük őket, hogy olyan helyi munkahelyekhez férjenek hozzá, amelyek ugyan rendelkezésre állnak, de elmennek a dolgok egymás mellett, sem intellektuálisan, sem pénzügyileg, sem pedig társadalmi szempontból nem képesek a mobilitásra a fiatalok, és sürgősen munkahelyet kell, hogy találjanak, képzést is kell, hogy találjanak, de ugyanakkor mindezt a közeli környezetükben, lakóhelyükhöz közel, családi környezetükhöz közel kell megtalálni, ahhoz, hogy biztonságos módon tudjuk őket a munkahelyekkel eh, kapcsolatba hozni az iskolai közeget és a szakmai közeget kell úgy segítenünk, hogy valóban a valós eh, lehetőségeket a eh, legközelebbi közegben ismerjék azok a pályaválasztási tanácsadók, akik segítek a fiatalokat. Ezzel lehetne elkerülni a munkahelyekhez való hozzáférést és az iskolai lemorzsolódást is. Megadom most a szót a témafelelősnek, de magam is még egy pár gondolatot megosztanék önökkel, már amikor először elénk terjesztette a, a saját kezdeményezésű véleményét, akkor is megosztottam önökkel ezen gondolatokat. Sajnos a valóság úthol ért bennünket, és hát a terepen látjuk, hogy kezdeményezések sorát vezetjük be, de a fiatalok még mindig olyan helyzetben vannak, hogy súlyos, válságos a munkanélküliség. A bizottság a közleményét ö, ö, e, Andor úron keresztül előterjesztette a kollégium előtt. Ma éppen a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos kezdeményezésről van szó. Ismerjük már, számos ilyen kezdeményezés van e témában. Ugyanúgy, mint amikor a tanács következtetési tervezetét nézzük júniussal, kapcsolatban, hát látjuk, hogy a helyzet milyen, valahol nem biztosítja. Ez a, az új szöveg sem azt, hogy átütő erejű változáshoz sikerüljen eljutnunk. Úgy vélem, hogy valójában az ön saját kezdeményezésű jelentése igen széles kört fed le, komoly mobilitás látunk számosan reagáltak, 331 módosító érkezetben nagyon sokat dolgoztak. Azt gondolom, hogy célirányosan kellene három-négy fő üzenetet kidolgozni, talán egy kicsit eredetibb, eredetibb változatban, mint amit számos következtetésben már eddig is olvashattunk. Ezzel lehetne valós hozzáadott értéket képviselnünk. Utolsó gondolat, a ö, méltányos bér rá kapcsolatban hallottuk a véleményeket. Az OECD munkájait és munkálatait nyomon követve olvashatjuk azt is, és hát mindig visszhangozzuk ezt, hogy eddig ugye mindig a méltányos munkáról beszéltünk, most pedig már a méltányos bérről is beszélünk, és számos ö, dokumentumunkba beillesztjük ezt az új gondolatmenetet, az NGO-k is felhívták a figyelmünket annak fontosságára, hogy valóban terjesszük ezt a gondolatot, azaz a méltányos, méltó bérezés kérdését, mert még munkaviszonyban is vannak számosan, akik szegények, szegény munkavállalókról van szó, és ez is komoly kihívás a gyakornokság kontextusában is. Majd meglátjuk, hogy a bizottság a a kezdeményezése keretében, amelyet a gyakornokság számára fogalmazott meg, hogyan fogalmaz, de ami a gyakornokságok kereteit illeti, és a gyakornokság szociális dömpingként való felhasználásának kérdésében, hát nem azt mondom én itt most ezzel, hogy minimum bérrel díjazzuk a gyakornokokat, nem ezt jelenti a méltányos bér kifejezés. Ez egy kompenzációt jelent, ha nem akarunk bér ö, kifejezéssel érni, de mondjuk egy gyakornoki ö, konvenció, egy gyakornoki megállapodásban utalni kell erre a méltányos ö, díjazásra mondjuk ha szakmai képesítést szerez egy fiatal, hát bizonyos feltételek mellett valósul az meg, de amikor a gyakornokságra úgy kerül sor, hogy az már a szakmai képesítés keretein kívül esik, akkor bizony a méltányos díjazás, méltányos bérezés fogalmát is be kell vezetnünk, mert egyfajta új kizsákmányolással állunk szemben. Az Európai Bizottság képviselője nem kért szót, úgyhogy most a jelentéstévőnek adom meg a szót. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék az ön felszólására reagálni konkrétan a fiatalokat célzó kezdeményezések kérdésére valóban egyre több ilyen van. Éppen ez bizonyítja, hogy soha nincs elég jó kezdeményezés. A jelentésemben is az ezzel kapcsolatban folytatott munka oda vezetett engem, hogy hosszú távú megoldásokban próbálja gondolkozni a fiatalok munkahelyi problémáinak megoldása kérdésében. Több szintje van ennek a problémának. Az összes érdekelt fél, az összes tagállam, regionális intézmény, ahogy azt Hirs asszony is hangsúlyozta, hozzá kell, hogy fogjon a munkához, és együtt kell, hogy küzdjön a fiatalok munkanélkülisége ellen. Nem gondolom azt, hogy nullára tudjuk szorítani nagyon gyorsan a fiatalok munkanélküliségét, de azért remélem, hogy hamarosan látni fogjuk azt, hogy csökken a fiatalok munkanélkülisége. Talán Görögországot leszámítva, ami a leg érintettebb, nem ezt lát, azt látjuk, hogy a helyzet visszaszorulóban van. Görögországban nem várhatjuk, hogy egy pillanat alatt elérjék mondjuk Ausztria szintjét. A tisztességes fizetések kérdéskörében én azt támogatom, hogy mindenki jusson tisztességes fizetéshez, ami arányos az általa elvégzett munkával. És szerintem a gyakorlatnak is, a gyakornokoknak is kell kapniuk fizetést. Fonten asszony is kifejtette a véleményet a gyakornoksággal kapcsolatban. Meg kell tehát határoznunk, hogy a gyakornokok milyen ponttól kezdve kapjanak fizetést. Itt most egymás között hangsúlyoznunk kell, mint parlamenti képviselőknek, hogy nem mindenki, még itt sem mindenki adja meg az ideális mértékű fizetést a saját asszisztenseinek. Tehát szerintem mindenki kezdje a saját házatáján a munkát. Az asszisztensek fizetésével kell kezdenünk, legalább a költségeiket térítsük meg rendesen. Az utazási költségeiket például az első hónapban egy gyakornoki hely, gyakornoki munka nem lehet a kizsákmányolás szinonimája, és tökéletesen egyetértek ebben elnök asszonyjal. Hiszen, hogyha a gyakornokság túlnyúlik 12 hónapon, akkor szinte kvázi automatikusan munkaszerződés kéne, hogy legyen belőle. Mert 12 hónap alatt egy személy összegyűjt annyi tapasztalatot, ami feljogosítja arra, hogy fizetett alkalmazó státuszába lépjen. A saját intézményünkön belül kell először körülnézni, mielőtt követelésekkel állunk elő a többiek felé. Ami a deficit kikalkulását kalkulálását érinti, egyetértek hírsasszonyjal rendkívül óvatosnak kell lennünk. nem az összes eszköz és az összes alap megfelelő módon van elköltve a tagállamokban. Például Lengyelországban, az én orosz, országomban, a múlt hónapban a munkaügyi miniszter kidolgozott és be is mutatott néhány programot, ami remélhetőleg majd javítani fogja a fiatalok munkavállalási lehetőségeit. De vannak aggályok. Az árnyék jelentéstevők is megfogalmaztak aggályokat a független munkával kapcsolatban. Az önfoglalkoztatók nagyon gyakran nem biztonságos szerződésekkel, nem biztonságos munkát kapnak. Persze a vállalkozói kedv és a vállalkozások ösztönzése és az ez irányba való elmozdulás az fontos, de nem mindenki akar például alkalmazott lenni. Nem mindenki akar egy hierarchiába beilleszkedni. Van olyan ember is, aki jobban szeret saját maga dolgozni, és ezen a területen látok egy olyan lehetőséget, hogy kifej, kidolgozunk egy olyan koncepciót, ami, amivel az önálló vállalkozói munkát is elő lehet segíteni, elő lehet mozdítani. És amit Bulan úr mondott, azzal kapcsolatban, hogy az iskola és a munkaerőpiac között milyen kapcsolat van hogy milyen gyorsan és rugalmasan kell a képzettségeknek alkalmazkodni a munkaerőpiac követelményeihez. Itt a szakmai orientációs rendszernek kellene nagyobb hangsúlyt kapnia. Az én országomban például nagyon jelentős regionális szintű együttműködés van ezen a területen, hiszen a fiatalok amikor döntést hoznak arról, hogy milyen munkát szeretnének vállalni, nagyon gyakran nem elég tájékozottak, és nem tudják azt, hogy milyen ágazat felé kellene, hogy irányuljanak, hogy munkát találjanak. Úgyhogy egy jó orientáció az hozzájárulhatna ahhoz, hogy ezek az emberek jó döntést tudjanak hozni. Tehát az, hogyha ezeket az embereket olyan például új iparágak felé orientáljuk, ahol valószínű, hogy új munkahelyek létre fognak jönni, az nagy segítség az ő számukra. Elnézést, hogy ilyen hosszú vagyok már, vagy hosszan beszélek, én is nagy érdeklődéssel várom a következő eszmecserét szárnyékjelentéstevőkkel. Megpróbálunk majd megoldásokat találni, vagy ezeken dolgozni, hogy mindenki számára kielégítő megoldást találjunk, de különösen azok számára kielégítőt, akik őszintén és határozottan szeretnék javítani ezt a helyzetet, akik több munkahelyet szeretnének létrehozni. Jaj, de elfelejtettem a mobilitást. Már kétszer is említették ezt a kérdést a kollégák ma is a módosítók kapcsán. nem vagyok nagyon lelkes úttörője a mobilitás kérdésének, annak, hogy külföldre menjenek a fiatalok dolgozni. Szerintem nem ösztönözni kéne a fiatalokat arra, hogy külföldre menjenek dolgozni. Azonban az Európai Uniós munkaerőpiac helyzete olyan, hogy ö, talán ez a legkisebb rossz egy fiatal számára, aki munkát keres hogy elhagyja az országát. Én itt most egy olyan országot képviselek, amely több mint beszédes példája ennek a helyzetnek. Egy millió lengyel él ma Nagy-Britanniában. Nagyon sok lengyel él Írországban is, Hollandiában. Ők azért hagyták el Lengyelországot, mert nem tudtak a saját országukban munkát találni. A mai helyzet változóban van. A fiatalok már annyi, nem annyira hajlamosak az ország elhagyása mellett dönteni. A, látják azt, hogy a fiatalok, akik új kompetenciákat, tapasztalatokat szerezni mennek külföldre, akik beavatásért mennek külföldre idézőjelben, egy ponton visszatérnek, és a tapasztalataikat a lengyel gazdaság szolgálatába állítják. Ezt a tendenciát is látjuk tehát. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy a további együttműködés is gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy a kompromisszumos módosítók ö, kialakítására is lelkesnek mutatkozott. Ezekről július 8-án fogunk beszélni. A mai délutáni munkánkat lassan lezárjuk, de még a szakbizottságunk véleménytervezetével is foglalkoznunk kell, ami Proust úr vélemény vagy jelentéséhez születik az ITRE szakbizottságnak. Ez a KÁR 2020-as szakbizot, vagy Európai Bizottsági Közleményre reagáló dokumentum, ami tartós, fenntartható és versenyképes gépjárműipar kidolgozását szeretné, vagy elérését szeretné előmozdítani Európában. Meg is adom a jelentéstevő asszonynak a szót, hogy bemutassa véleményét. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy sikerült elcserélni ezt a két napi rendi pontot, hiszen így alkalmam nyílik a cselekvési tervre vonatkozó véleménytervezetemet bemutatni. A bizottság kezdeményezését üdvözöltem, mert látszik, hogy a pénzügyi szektor és a szolgáltatások jelentősége dacára a válságban ipari alap kell a biztos gazdasági működéshez, az unión belül és azon kívül is, úgyhogy ez már önmagában is üdvözlendő. A gépjárműipar különleges szerepet játszik. 12 ezer közvetlen, eh, javítja magát az előadó, 12 ezer kicsit kevés lenne, 12 millióról van szó, 12 millió foglalkoztatott, közvetve és közvetlenül, a gépjármű iparban, illetve a beszállítók eh, eh, körében. És itt van a legtöbb magánberuházás a kutatásba és a fejlesztésbe, és ez is generálja ezeket a kutatásokat és fejlesztéseket. Úgyhogy itt nem csak a szektornak a versenyképessége az, amit alá kell húznunk, hanem nyilván itt a fenntarthatóságot is ki kell emelnem a munkahelyek megtartása terén, ami azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk szempontjából egyébként is lényeges. Úgyhogy a véleményünkben csak indirekten foglalkozunk a gépjárműiparnak a jövőbeni esélyeivel, sokkal inkább a munkavállalóknak a az esélyeit és kihívásait veszük gorcső alá, hiszen itt egy olyan területről van szó, amely állandóan változik, állandó változásnak van kitéve. Azt tudjuk, hogy a gépjárműipar nagyon dinamikusan fejlődik, állandóan újak a kihívások, különösen az energia felhasználás szempontjából, új motorok kerülnek ki fejlesztésre, úgyhogy sok minden változik amivel együtt járnak az átstruktúrálások, a szerkezet átalakítások. Ebben a folyamatban, amikor valamilyen szerkezetváltásról van szó, nagyon lényeges, hogy a munkavállalókat minél korábban bevonják a feje, a folyamatba tájékoztassák őket, és a múltbeli tapasztalatokra támaszkodva mondhatjuk azt, hogy ez a fajta megközelítés mindenképpen kifizetődő hiszen a tapasztalat csere és a tapasztalatok további felhasználása a munkavállalók által hasznosul. Mivel a gépjárműipar nem csak sikeres, hanem az Európai Unión belül nagy hálózattal rendelkezik, nyilván nagyon célra vezető lenne, hogyha a szerkezetváltás szempontjából minimális szabványokat, sztenderdeket rögzítenék, amely nem csak az ipar vonatkozásában a gyártók szempontjából kötelezőek, hanem a munkavállalók szempontjából is biztosítandók. Ebben az összefüggésben a globalizációs alkalmazkodási alapnak is nagyon nagy szerepe van, amely pozitív kihatással lehet mindenre, és én bízom abban, hogy a tagállamok ebben a kérdésben az EBSCO tanácson most a napokban megoldásra jutnak majd, olyanra, amely mindenki számára elfogadható. Mondtam már, hogy a gépjárműipar egy nagyon flexibilis, rugalmas szektor, ahol sok a változás, sok az új kihívás, és nyilván a szakképesítések kérdése is lényeges. Itt új képzési lehetőséget, átképzési lehetőségeket kell kínálni a munkavállalóknak, és éppen ezért üdvönzelendő egy kvalifikációs gépjármű bizottságot életre hívni, amely nem csak az autoflottát veszi számba, hanem az ismeretekre is hangsúlyt helyez, a kihívásokra való reakciókat járja körül. Nyilván a tagállamokra is nagy szerep hárul, amikor ezeket a kihívásokat a nemzeti foglalkoztatási cselekvési programjaikban kezelni kezdik. Elhangzott éppen a mobilitással kapcsolatban, hogy ez egy olyan téma, amelyet különböző képen látunk, másként foglalkoztat bennünket, de a vélekedésünket a mobilitással kapcsolatban, legyen az pozitív, vagy negatív, vagy valamilyen más, a lényeg az, hogy a jogaikkal, a kötelezettségeikkel tisztában legyenek a munkavállalók hiszen a biztonság birtokában, a szükséges biztonság birtokában tudják megtervezni az életüket kockázatok nélkül. Mivel véleményről van szó, ugye meghatározott keretben dolgozhatunk, nem is hosszúságról, hanem kurtaságról szólnék inkább. A módosítókról fogunk majd tárgyalni, amelyek benyújtásra kerülnek, annak érdekében, hogy egy kicsit több hús kerüljön erre a csontozatra, csontvázra. egyelőre ennyit köszönöm. Köszönöm, Veronika Lopefontané. Köszönöm valóban. Valóban így van. Ez egy olyan saját kezdeményezésű vélemény, amely a jövő szempontjából irányadó, mégpedig az európai gépjármű ipar ág jövőjéről beszélünk. Fontos számos más ágazat számára is ez a téma, hiszen a gazdaság igen kiterjedt egység. A kérdés az, hogy hogyan lehet valóban megfelelően harcolni E téren, hát tudom, hogy az idő szűke miatt nem volt lehetőség mélyrehatóbban már kidolgozni ezt a témát, de hogyan lehetünk Európában még versenyképesebbek, ez itt a legfontosabb kérdés. A gépjárműgyártás kérdése is, kiválóság, minőség és biztonság is referencia pont a különböző más piacok számára, hogyha mi az innováció mellett tesszük rá a, az elkötelezettségünket, fogsunkat, akkor bizony megfelelően képzett, szakavatott munkavállalókra van szükség. Az eszának egyfajta segítséget kell nyújtania, valamint az a globalizációs alkalmazkodási alapnak is segíteni kell a munkavállalókat abban, hogy minél megfelelőbben képezzék át magukat, és szakavatott ismeretekre tegyenek föl. Amikor az európai alapról beszélünk, tudjuk, hogy mindenki számára nem jut megfelelő összeg a támogatási keretből, de emellett kell valóban kiállnunk, hogy az új ágazatokban a képzést valóban megvalósíthassuk. A 2020-as stratégia pedig egy olyan stratégia, ahol a kis és középvállalatokat és a jelentősebb méretű vállalatok finanszírozását is meg kell oldanunk. Egy másik fogós kérdésre is utal a témafelelősünk, ez a szerkezet átalakítás és az elbocsátások kérdése. A CERKÁSZ jelentésben annó az anticipáció, a dolgok elébe menetel is elhangzott már, mint megközelítés. Az én ö, vidékemen, amely Aragónia, önálló ö, aragóniai egység, és ott ö, van egy ö, General Motors legversenyképesebb gyáregysége, és hát bizony el kell, hogy mondjuk, hogy ugyan problémákat éltek meg az ágazatban, de tavaly áprilisban egy igen fontos megállapodás született a vállalat és a szakszervezetek között. Milyen megállapodásra jutottak ők? ebben az esetleges elbocsátásokat megelőző megállapodásban arra, hogy az éjszakai műszakot is megtartották, sikerült ugyan a prémiumok és a bérek befagyasztásával elérni azt is, hogy megfelelő munkakörülményeket biztosítsunk az emberek számára, munkavállalók számára, és így menjünk elébe annak, hogy a jövőben egy megállapodásnak hála ne bocsássanak el ö, embereket. Igen fontos ágazata ugyanis az Európának. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, bárki más kívánna még szót kérni azt gondolom, hogy a jelentéstevő utalt arra a munkára, amelyet ugye Szerkesz úr elvégzett, López Fontányi asszony is utalt erre. Tudjuk, hogy a határidő arra, hogy a bizottság megvála, megválaszolhasson a kezdeményezésünkre, már egy hónapja lejárt, egyenlőre csönd, teljes csönd a bizottság részéről, és hát bizony a nyilvános konzultációval kapcsolatos kérdéseink is még mindig megválaszolatlanul maradtak. Valóban fontos tehát, hogy a mi részünkről is Birgit Cippel asszony jelentését felhasználjuk arra, hogy megerősítsük a szerkász jelentésben megfogalmazottakat, és kielégítetlen, egyáltalán nem megfelelő válaszokat kaptunk a bizottság részéről. Azt a stratégiát várjuk, amely az egyes ágazat átszervezési megoldásokat minél struktúráltabban kívánja megvalósítani. Jelentéstevőnek, aztán pedig esetleg Lope Fontányénak adom meg a szót, mielőtt lezárnánk a munkát. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, köszönöm szépen az észrevételeket. Valóban egyfajta esélynek kell tekintenünk az átstruktúrálás is, és köszönöm azt, hogy ezt föl is vetették, hiszen a gépjárműipar számára a foglalkoztatás tekintetében is lehet egy kis nyomást gyakorolni, főleg a képzés területén. Fontosnak vélem azt is kiemelni, hogy éppen a gépjárműiparban, a szakképzésben és a továbbképzésben az egyes vállalatokon belül ö, szükség van, és nyilván ehhez kellenek pénzeszközök is. De az új munkavállalóknak, az újonnan a céghez csatlakozóknak a továbbképzése is nagyon lényeges, ehhez is fel lehetne használni európai pénzeket, hiszen akkor a szakképesítések megszülethetnének. Aztán az autógyártók és a beszállítók szempontjából volt egy nagyon érdekes megjegyzés, ugye, hogy nagyon sok a kapcsolódó ágazat, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, úgyhogy ebben a szellemben várom a további eszmecseréket, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz a végleges szöveg, hiszen gazdagabb lesz, mint a mostani kicsit soványka tervezet. Köszönöm. Très bien, merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Módosítók benyújtása július másodika Szeptember 5-én vizsgáljuk meg a kompromisszumos módosítókat, szeptember 25-én vizsgáljuk meg másnap, szeptember 26-án szavazunk róluk, az ITRE pedig, mint illetékes szakbizottság, úgy döntött, hogy majd ö, október 17-én fog a jelentéséről tárgyalni. Köszönöm, kellemes estét kívánok mindenkinek. 9 óra 10-kor kezdünk holnap szinte teljességében szavazással fogunk holnap foglalkozni. Kérek mindenkitől türelmet, és azt hozza magával a szavazókártyáját. Szép estét kívánunk mindenkinek!